So, Frau, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt starten. Kedves kollégák, azt javasolnám, hogy kezdjük meg az ülést. Tudom, hogy egy páran még úton vannak, mi viszont inkább arról vagyunk ismertek, hogy pontosan kezdünk. Szakbizottságunkban ma látogató van dr. Edmund Stoiber, aki a magas szintű munkacsoportot vezeti, amely a bürokrácia csökkentésével foglalkozik. A szakbizottsági elnökök konferenciáján volt jelen Stoiber úr, és nagyon tetszett nekem, amit elmondott, akár a környezetkörnyezetvédelem szempontjából. Rámutatott arra, hogy hol vannak a konfliktusos ügyek, például, és úgy gondolom, úgy gondoltam, hogy mindenképpen jó lenne meghívnunk Stoiber doktort. Hossza munka volt ezt a jelentést előkészíteni. 2007-ben indult ez a csoport, Barózó elnök ötletével. Úgy gondolom, hogy ö, tényleg meg kellene hallgatnunk, érdemes lenne meghallgatnunk ennek a főpontjait és megnézni, hogy miket tudunk magunkra vonatkoztatni, illetve mit tudnánk a nemzeti parlamenti kollégáinkkal megvitatni. Hiszen gyakran szó van arról, hogy a környezetvédelmi jogszabályok alapján ugye nagyon-nagyon sok új munkahely is keletkezhet, akár százezeres mértékben. Ezen túlmenően a belső piac 20. évfordulát is ünnepeljük erről is itt is érdemes megemlékezni egy kicsit, illetve azt is látni kell, hogy a környezetvédelmi jogot a tagállamok mennyire különbözően alkalmazzák, illetve ültetik át. Üdvözlöm dr. Stajber körünkben, nem is akarok túl hosszan beszélni. Egyszer egyszerűen üdvözlöm körünkben. Üdvözlöm a Környezetvédelmi Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságban. Egy 70 teljes jogú tagú bizottság vagyunk. Gyakran mondják, hogy az összes környezetvédelmi jogszabály 80%-a, ami az 500, euró, 500 millió európai polgárt érinti, annak jó nagy része itt születik. Köszöntöm Önt még egyszer körünkben, és szót is adok, parancsoljon. Mikrofonba legyen szívesen. ist Anja. Ich freue mich äh, über die Einladung. Nagyon köszönöm a meghívást. Hiszen nem annyira tipikus, hogy egy bizottsági tanácsadó testület, egy magas szintű munkacsoport képviselőjét meghívja a parlament. Ez ugye nem annyira gyakori. Nem ugye a Régió Bizottságában a tagállamokból álló tanácsban sem annyira tipikus ez. 2008-9 óta tevékenykedünk ezen, a magas szintű munkacsoport munkáját először két évre tűzték ki, és tették ezt önkéntes alapon, itt mind magas szintű képviselők voltak a tagállamokból, akiket nem fizettek ezért, tehát akik ezt önkéntesen végezték ezt a munkát. Így aztán A lehetőségeink korlátozottak voltak. Gyakran voltam a Költségvetés Ellenőrző Bizottságban, a Jogi Bizottságban, az Ipari, a Belső Piaci Bizottságban. Természetesen egy sor vitát folytattam számos frakcióban is, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy láthatóvá tegyük, hogy milyen hatásai vannak az életünk átbürokratizálódásának, és hogy ez mindenhol milyen, milyen hatással van. Előre szeretném bocsátani, hogy ami a bürokrácia problémáját illeti, ennek van egy gazdasági háttere, és ami talán még ennél is fontosabb, az egésznek van egy politikai háttere is. Két számadatot hadd nevezzek meg. A korábbi ipari biztos Verheugen 600 milliárd euróról beszélt, számításai szerint ennyibe kerül a bürokrácia maga a 27 tagállamban. 600 milliárd eurós teher ez a gazdaság számára. Tehát az Európai Bizottság, hogy lássák a számadatokat, azon a véleményen van, hogy a gazdasági teher, ami információ vagy tájékoztatási kötelezettségből származik, amit Európa előír, szerintük, szerintünk ez 124 milliárd eurót tesz ki. Ebből a számadatból indul ki az Európai Bizottság. Valószínűleg ennél kicsit több a dolog. Minden esetre azt mondhatjuk, hogy az európai jogból származó bürokrácia, 40-50 százalékot tesz ki nemzeti szinten, a nemzeti jogszabályok meg a maradék 50-60 százalékot. Tehát, hogy nagyjából fele-fele a Brüsszelből, illetve az adott fővárosból érkező jogszabályok száma. A gazdasági vonatkozás ennek egyre fontosabb. Hogyha kinyitom az újságot, és látom azt, hogy a valuta alap hogy nyilatkozik, azt mondják, ugye, hogy az Európa az öreg kontinens, nincs növekedés, és túl bürokratikus az egész. Hogyha megnézem, hogy Cameron hogy nyilatkozott a pártkongresszuson tegnap, meglehetősen drámai beszédet tartott, és itt Európa alkonyáról beszélt, az angol gazdaság alkonyáról, és hát persze a bürokráciát hibáztatja. Ha megnézem, hogy a német kancellár a Norma Control Bizottságban mit mondott, ő is hasonló irányba ment el. Általánosságban véve elég sokat panaszkodnak tehát, de az emberek ebből azt látják, hogy persze, persze politikusokat mindig panaszkodnak, de igazából nem történik semmi. Az embereknek ez a benyomása tehát nem az a benyomásuk, hogy nagyon dolgoznának ezen a problémán. Aztán van itt még valami. A bürokrácia azért is játszik olyan fontos szerepet, mert a sok kisvállalat, amely Európa, az európai gazdaság gerincét jelenti, őket egész egyszerűen túlterhelik. Legalábbis úgy érzik, hogy túlterhelik ezek a jogszabályok. Nagyon sok KKV-t hívtunk meg, legutóbb Lisszabonba, ahol üléseztünk. Tehát Németországból, Portugáliából, Hollandiából hívtunk meg kis és középvállalatokat. Volt egy május harmadikai ülésünk, ahol is egy áheni kisvállalat, amely kőből, márványból és gránitból készít hangfalakat, panaszkodott, hogy azon sok környezetvédelmi jogszabály mellett, ami ráhárul, ezen túlmenően még az elektrohulladék irányelv nyilvántartási megjelölés és bejelentési kötelezettségeit is meg kell tartania. Tehát az, az akú elem törvényen, a csomagolási rendeleten, a REACH, a megjelölési CM rendeleten túlmenően, az ökodizájn irányelven túlmenően van még egy halom tevékenysége a, a régi készülékekkel kapcsolatban, a termék megjelöléssel kapcsolatban, a finanszírozással kapcsolatban az értékesített mennyiségeket is jelentenie kell, sőt egy nullás jelentést is be kell nyújtania, ha nem adott el semmit. Ez csak egy példa. A vállalkozó a végét járta. Azon a véleményem volt, hogy, hogy tényleg feladja az egészet, mivel egész egyszerűen nem keres annyit, hogy, hogy ennek a kötelezettségeknek meg tudjon felelni. Két-három fővel dolgozik csak. És csak egy erre specializált szolgáltatóval, aki tényleg e, konkrétan ezen, tevék, e, ebben a te, ezen a területen tevékenykedik, és több száz eurót kellett neki fizetni, hogy ezt a terhet levegye róla. Persze most azért már elégedettebb, hogy megfelel a kötelezettségeknek, de ez is azt mutatja, hogy a kis és mikrovállalkozások számára ez milyen kötelezettséget jelent. Hadd szólja pár szót az egésznek a politikai aspektusáról is. Hagyjuk, tegyük félre egy kicsit az euróválságot. az a hatalmas szabályozási nyomás, ami a vállalkozásokra helyeződik, meg az emberekre, a polgárokra, ez vezet ahhoz, hogy úgy állnak Európához, ahogy, tehát nem túl pozitívan. Ha megnézzük az Európarométer kimutatásait, a tavaszi tanulmányt például, megkérdezték a polgárokat, hogy mit, mit gondolsz Európáról, mi a véleményed Európáról. A német válaszadók 43%-a, ami fokozatosan növekedett az elmúlt 10 évben, tehát 43% mondta azt, hogy bürokrácia, a polgároktól, az emberektől való távolság. Hasonló a számadat Benelux államokban, Ausztriában, az Egyesült Királyságban, és a skandináv országokban is. 35-40 százalék között volt az ilyen irányú válasz. Az EU-s átlag azt mutatta, hogy a 27, pol, 27 ország polgárainak több mint 20 százaléka első válaszként a bürokráciát, a bürokratikus terheket jelöli meg, hogy mit, mit, mit kötött Európával, mit jelent neked Európa arra kérdésre. Ez azzal jár együtt, hogy annak ellenére, hogy gazdasági szempontból, meg egyébként is egyre nagyobb Európa jelentősége, és a vita a Brüsszelben meghozott döntésekről csak akkor zajlik, amikor a döntés már megszületett. Tehát a végrehajtás során, a végrehajtás kor kezdődik meg az erről folytatott eszmecsere, akkor mondják azt, hogy igen, ez túl bürokratikus, stb. stb. De ilyenkor a döntés ugye Brüsszelben már megszületett. És aztán vannak jogszabályok, amelyek a, a polgárok, vállalkozások körében nehezen lelnek elfogadásra. Nézzük például ezeket az energiatakarékos villanyégőket, vagy pedig az Európai Bizottság azon terveit, hogy a vízfogyasztást az új vízcsapokkal, illetve zuhanyrózsákkal csökkentse. Hölgyeim és uraim, most Németországra, az Európai Unió legnagyobb országára hivatkoztam, és hogyha erre az országra vetítve megpróbáljuk kiszámolni, hogy mennyi jogszabály érkezett egy adott időszak alatt. 99 és 2004 között mondjuk. Hogyha ö, megnézzük, hogy ez mennyit tesz ki, itt nem csak törvényekről beszélünk, hanem rendelkezésekről, rendeletekről, stb. Ez alatt az időszak alatt 21 ezer új jogszabály született, és ha megnézzük, hogy ebből mennyi érkezett Brüsszelből, illetve mennyi a nemzeti parlamentekből, akkor azt látjuk, hogy 18 ezer, tehát 85 százalék Brüsszelből jött, és mindössze 3 ezer született a nemzeti szinten. Ez is mindenképpen egy probléma. annak az egyik fő oka, hogy miért nőttek ilyen nagy számban az európai jogszabályok, a, különösen a környezetvédelem, egészségvédelem, élelmiszerjog területén, az azért van, mivel a belső piacon ugye de új jogszabályok jelennek meg, amelyek mind a 27 országra vonatkoznak ez ugyan könnyíti a cégek tevékenységét, de követel is tőlük sok mindent, egy folyamatos kiigazítási nyomás van, egységesítések érkeznek Európából, ezekre ugye szükség is van, de ez mindig arhoz vezet, hogy a polgárok eh, egész egyszerűen későn tudják, tudhatják meg, hogy mi történik Brüsszelben. Erre csak akkor kerül sor, hogyha a tagállam ezt már végrehajtja. Az egységes európai szabályok és normák a versenyképesség, az európai gazdaság versenyképessége szempontjából természetesen elengedhetetlenek. Az, hogy ez eseti jelleggel milyen nehéz, azt láthatjuk például a REACH vegyi anyagokra vonatkozó rendelet vitájáról, vitájában. Ugye a REACH például nemzetközi standardokat fogalmaz meg a vegyi anyagok ellenőrzése területén, az európai standardok ugye modern nevek, mint az amerikaiak, ezt is látni kell. Kína például Helsinki-ben a REACH székhelyén szintén létrehozott egy központot, egy ilyen megfigyelő központot. Aztán az érem másik oldala persze az, hogy ebből több bürokrácia következik, különösen a KKV számára. Azt is látni kell, hogy a polgárok és vállalkozások magatartása is nagyon ellentmondásos. Folyamatosan, állandóan a bürokráciára panaszkodnak, másik oldalról követelik az új szabályokat, amelyek javítják a körülményeket. Élelmiszerbiztonság, fogyasztóvédelem, környezetvédelem területén a magát, saját magától védő polgárból indulunk ki. Tehát egyre több, egyre biztosabb szabályokat szeretne. Ez egy örök probléma, tehát amit soha nem oldunk meg. Több ezer parlamenti képviselő, több ezer hivatalnok tevékenykedik nemzeti szinten, európai szinten, és ők folyamatosan azzal foglalkoznak, hogy az emberek életét jobbá, könnyebbé tegyék. A cél mindig az, hogy valami problémát oldjanak meg ezzel. Ezek a célok mindenképpen dicséretesek, különösen katasztrófák, válsághelyzetek után mindig szinte verseny tör ki arról, hogy valamit javítsunk a helyzeten. És ez a parlamenten kívüli vitában is nagyon gyakran feltűnt. A bürokrácia kérdése természetesen a egy bizonyos erőtérben jelenik meg, ugye a, a, a biztonság és a, az egyén szabadsága között kell az egyensúlyt megtalálni. Úgy gondolom, hogy az egyensúlyt az egyén szabadsága és a biztonság között jobbá teendő. És meg kell találni tényleg, hogy most akkor a uborka görbüléséből, vagy a perecen a sóból indulunk ki, vagy hogy milyen ö, ilyen hangvédő, zajvédő falakat kell építeni az autópályák mellett. Szóval ezt tényleg itt meg kell találni megfelelő egyensúlyt ezekben a kérdésekben. És itt ö, a tanácsi parlamenti grémiumokban bizottságról nem is beszélve, az látható, hogyha új irányelveket, új jogszabályokat fogalmaznak meg, az mindig egy politikai kompromisszum. Az egyik ezt akarja, a másik azt akarja, a harmadik meg természetesen valami harmadikat, és akkor az egész folyamat nagyon-nagyon hosszadalmas, és sokszor a tanácsi döntés egy politikai kompromisszum, aminek aztán végén mindenki örül, hogy legalább a végére jutottunk. A kompromisszumban általában ugye szakmai érvek mentén születik a döntés. Persze azt is meg kell nézni, hogy ennek milyen gazdasági kihatásai vannak, milyen végrehajtási, bürokratikus kihatásai, de ez eddig nem játszott olyan fontos szerepet. Mindig mm, panaszkodtunk a bürokráciára, de a konkrét esetben, hogyha ö, arról volt szó, hogy egy konkrét irányelvet kialakítsunk, akkor akkor mindig konkrét szakmai szempontból vizsgálták meg például a szállópor vonatkozó irányelv esetén. Hogy lehet a szállópor mennyiségét csökkenteni? Az, hogy a bürokrácia ezzel kapcsolatban hogy alakul, az ez idáig parlamentben, a tanácsban, a nemzeti parlamentekben nem játszott olyan fontos szerepet. És ez, ezt önöknek, képviselőknek tényleg a figy- erre fel szeretném hívni az önök figyelmét. Tapasztalataimból is azt mondom, hogy az volt a feladatom, hogy ha én ezt a cselekvési programot kísértem, a cselekvési program maga az, hogy 25%-kal csökkentsük a bürokratikus terheket 2008-2007-hez képest ez év végéig, tehát 2012. december 31-ig. A 2008-9-10-es évekre ezért alapítottak egy magas szintű munkacsoportot az én elnöklésemmel, Ebben az időben kb. 300 javaslatot fogalmaztunk meg, ezzel körülbelül 41 milliárd eurót lehetett megtakarítani, vagy lehetne megtakarítani. Ezt aztán a bizottság meghosszabbította ez év végéig. A legutóbbi jelentést, amit benyújtottunk, arról azt gondolta a bizottság elnök, akivel tegnap egyébként egy másfél beszéltem erről, hogy az ő hivatali ideje végéig, tehát 2014 végéig ezt meghosszabbítsuk. Ez erről a cselekvési programról, meg a, a javaslatokról lesz majd egy jelentés is, a feladatot elvégeztük, és úgy látszik, hogy kb. 30 milliárdos megtakarításról beszélünk, 10 milliárdról még szó van körülbelül, és ugye a bizottság a végén aztán azt mondhatja, hogy a cselekvési program eredeti célja ugye az volt, hogy 25%-kal csökkentsük a cégek terheit, ezt ennek megfeleltünk, sőt túl is teljesítettük, kb. 33% lesz a végeredmény. Ezért, is, ezért végeztünk ilyen intenzív munkát. Aztán még amit el szerettem volna mondani, az, az ugye sokáig voltam belügyminiszter, miniszterelnök, tehát felelős beosztásban. Azt akartam mondani, hogy az európai szint egy olyan politikai szint, ami gyakran elvereti magán a port, tehát igazából nem is hibás azért, amiért sokszor bántják. Bárhol, hogyha bürokrácia probléma van, akkor azt mondjuk, hogy na, ezek megint már megint ezek a hülye brüsszeliek ránk rónak valamit. Azt mondják az embereknek tényleg, hogy, hogy hát ne, ők nem ők a hibások, csak végrehajtanak, ez Brüsszelből jött. 2011-ben ezért végeztünk egy vizsgálatot arról, hogy az európai szintű irányelveket, rendeleteket hogy hajtják végre a 27 tagállamban. Itt aztán összességében arra az eredményre jutottunk, hogy a bürokratikus terhek körülbelül harmada nem is Európa, nem is valami, amit Európa okozott, hanem a tagállamok maguk és ez a, haték, a kevésbé hatékony végrehajtása vezethető vissza. Ez nagyon fáradtságos tevékenység. Igyekeztünk megnézni, összevetni azt, hogy hogy hajtják végre ezek az irányelveket. Megnéztük például a közbeszerzésre vonatkozó szabályokat. 77 nap Litvániában, és 241 nap Máltán ennek végrehajtása. A cégek számára a költségek, a, hogy lássuk, hogy a hatóság számára mit jelent 22 napot jelent Luxemburgban, 93 napot Bulgáriában. Tehát ez tényleg mehetne jobban. Írtam a 27 tagállam állam és kormányfőjének, hogy mondjanak példákat, hogy hol gondoljátok azt, hogy itt most nagyon jól sikerült a végrehajtás. Mindenhonnan kaptam jó gyakorlatokra példát. A jó gyakorlat azt jelenti, vagy az a jár együtt, hogy persze van rossz gyakorlat is. Ezzel kapcsolatban elkészült egy brosúra, hogy hol lehetne mit javítani. 74 esetet hasonlítottunk össze, és ez igazából az Európai és a Nemzeti Parlamentek számára is érdekes lenne, Érdekes lenne megnézni, hogy miért rosszabb a kapcsolatban a helyzetében az, mint Franciaországban, vagy Angliában, mint Dániában. Tehát ez a kérdés, hogy az európai irányelveket a tagállamok hogy hajtják végre. Hatalmas különbségek vannak, mint már mondottam, 40 milliárd eurót meg lehetne takarítani a bürokratikus terhekből, hogyha mindenki az adott jó gyakorlat alapján járna el. Nézzünk egy példát, ami ö, példaértékű tényleg. Észtországban egy törvény megtiltja az új adatgyűjtést ö, olyat, amit már elektronikus, az, az elektronikus úton begyújtott beszámoló alapján a cég nyilvántartás felé továbbítottak az már egyszer beadott adatot igenis keresse meg az állam. Németországban, Franciaországban háromszor, négyszer kell évente ugyanazokat az adatokat beadni. A cégbíróság felé, a, a, az élelmiszerbiztonsági hivatal felé. Igazából egyszer elég kell, hogy legyen ez, és a hozzáférhető adatokat az állam kereseti akkor, ha már egyszer vezette valahol. Portugáliában például a közbeszerzési kiírásoknak elektronikus úton kell történnie. A digitális részesedés Portugáliában a közbeszerzések során 75 százalék, míg az EU-s átlag csak 5 százalék. A német középvállalkozásokat megfigyelő monitor nagyon, ritka, vagy nagyon gyakran nehézségei vannak a kisvállalkozásoknak, hogy tájékozódjanak az uniós kiírásokról. itt ez egy nagyon jó ötlet Németországban, te egy pillantással látja a vállalkozás, hogy mely jogszabálytervezetek, milyen tervezetek érintik őt. Itt ilyen piros-sárga-zöld lámpákkal járnak el, vigyázz, ez érint téged, lehet, hogy érint, illetve nem gond neked. Tehát ezek kitűnő példák, nagyon jó példák, mindenképpen követendőek lennének. Még egy példa, amiről tegnap is szó volt, Őszintén kell, hogy mondanom, hogy nekem az volt a véleményem, hogy az Európai Bizottságban van valahol valami áttekintés eh, az Európai Bizottságban arról, hogy hogy hagyják végre a jogszabályokat. Voltam annyira naív, hogy azt gondoljam, hogy megkérdezzem a német gazdasági minisztert arról, hogy mi lenne akkor, hogyha Stuttgart 21-et, ezt a híres, hírhet állomást Stockholmban, Luxemburgban, Rómában építenék, építenék meg? A német miniszter azt mondta, hogy nem gond, négy héten belül megkapott, biztos, hogy vannak össze hasonlító adatok. Aztán 8 hét után megérkezett a válasz, hogy hoppá, nem is tudjuk, nincsenek ilyen összehasonlító adataink. Aztán akkor azt gondoltam, hogy hát a bizottságnál csak van valami. De nem, a bizottságnál sem volt, sem, sem volt semmi ezzel kapcsolatban. Ez egy olyan probléma, amit a legutóbbi csúcson említettek júniusban, június végén, az euróvita ellenére, a résztvevőknek volt ideje az arra, hogy foglalkozzanak a bürokráciával, a bürokratikus terhekkel, és arra jutottak, hogy a tagállamok az európai jog végrehajtása során sokkal komolyabban kellene, hogy véleményt cseréljenek. Tehát, hogyha Franciaország mondjuk már végrehajtotta az irányelvet, Ausztria azonban még nem, akkor mindenképpen észszerű lenne az, hogy az illetékes osztrák hivatalnok forduljon Párizshoz, kérdezze meg, hogy hogy csináltátok, hogy zajlott le nálatok az egész eljárás, lehet, hogy aztán ebből én is át tudok venni valamit. Erre az eszmecserére az egyes tagállamok közigazgatásai között az irányelvek végrehajtása során szinte egyáltalán nem kerül sor, vagy egyáltalán nem kerül sor, és ez is nagyon fontos lenne pedig. Környezetvédelmi területén az Impel hálózat például ezen a területen van egy kezdeményezés, ami igazából jó, de egy ilyen dokumentációs központot is létre lehetne hozni európai szinten, az nagyon hasznos lenne. Jó lenne, hogyha a parlament valamikor foglalkozna ezzel. Végezetül még hadd mondjam el, hogy megállapítható, hogy az európai szint, a bizottság akinek a tevékenységét vagy 30 éve követem, fiatal államtitkárként találkoztam, például Jacques Delorral a szubszidiaritás kérdéséről beszéltünk, tehát ez egy hosszú-hosszú téma, Megállapítom tehát, hogy az Európai Bizottságban nagy mértékben változott a mentalitás, sokkal nagyobb mértékben gondolnak a hatásokra, mint tették azt tíz évvel korábban. A hatásvizsgálatok rendszere, ami persze javítható lenne, de létezik, és látom, hogy az egyes főigazgatóságokon már gondolkodnak arról, hogy ennek az egésznek milyen kihatásai lesznek. Megállapítom azt is, hogy igen, az Európai Bizottságban gondolkodnak, hogy jó, itt nálunk van egy kompromisszum, de ez most a parlament elé kerül, ott aztán nem világos, hogy mi lesz ebből, akkor lehet, hogy még bonyolultabb lesz az egész, mert ők majd új kompromisszumot alakítanak ki. A parlament nem nagyon gondolkodik mindez idáig a bürokratikus követelményekről. Úgy látom, hogy a parlamentben is dinamikus fejleményeket látunk. A parlament főtitkára például tájékoztatta a csoportunkat arról, hogy egy igazság, igazgatóságot hoznak létre a hatásvizsgálatok kapcsán. Ennek kb. 30 munkat, ebben kb. 30 munkatárs fog tevékenykedni. És egy ilyen irányelv komoly módosítása során lesz nekik fontos feladatuk, tehát én ennek a fejleménynek nagyon örülök. Ismerem például a Nibler jelentést is ezzel kapcsolatban. A tanács egy kicsit tartózkodó még ezzel kapcsolatban. tanács is gondolkodik egy ilyen bürokratikus ható, hatásokat vizsgáló osztályról. Lesz tehát három szerv rövidesen a bizottságnál, a parlamentben és a tanácsban is egy, ami ezeket a bürokratikus kihatásokat vizsgálja. Mindenki azt gondolja, vagy gondolhatná könnyen, hogy hát hozatok létre egy ilyen osztályt, de szerintem ez nehéz lenne, és te, talán egyáltalán nem baj, hogyha három intézmény foglalkozik a hatásvizsgálattal, illetve azzal, hogy lehetne ezt a lehető bürokráciamentesebben végrehajtani. Végezetül, hölgyeim és uraim, elfogadtam valamit, meggyőztek valamiről, ezt is őszintén be kell, hogy vallja, ami pedig arról, hogy meghosszabbítsuk a mandátumát ennek a csoportnak. Most a súlypont, a fő hangsúly két dologra helyeződik, a kis és mikrovállalkozásokra, mivel őket sokkal nagyobb mértékben érinti a bürokrácia, mivel a nagy cégeknél gyakran van erre külön, külön osztály, a valuta alap becslései szerint idén Európában sok mindenki álmát elérjük, ez a nullás növekedés, ugye a világszintű növekedés kb. 4%-ot tesz ki. Ez azt jelenti, hogy Európa körül szorul a hurok egyre jobban, ezt mindannyian tudják, ugye önök is. Mindent megteszünk és meg kell tennünk, hogy az ilyen kezdeményezéseket, a KKV-s kezdeményezéseket erősítsük, ne pedig nehezítsük az ő munkájukat. Ezért is ez a magas szintű csoport most a bürokrácia terheléssel foglalkozik, a KKV-k terheivel, megvizsgáljuk, hogy milyen lehetőségek vannak tehát. A tagállami adminisztráció közigazgatás hatékonysága meglehetősen magas, és gyakran a tagállamokban nehézségek vannak, hogy megfelelően hajtsák végre a Brüsszelből érkező jogszabályokat, egész egyszerűen nincs meg hozzá az erőforrásuk. Ez is el lehetne majd még gondolkodni. Remélem, hogy a bizottság eh, a parlamenti szervekkel is eszmecserét folytat, majd lesz például egy dokumentációs központ a bizottságban, amelyben a irányelvek végrehajtását követik majd nyomon meglehetősen nyitottak erre az ötletre. Remélem, hogy ez tényleg egy új tendencia, amely az ő érdekeiket is szolgálja, hiszen, mint már mondottam, nagyon gyakran valami olyanért kell tártani a hátukat, amiért nem is felelősek, hanem amiért a tagállam mi végrehajtása felelős mivel túl bürokratikus a végrehajtás, de ők aztán könnyen egyből Európára mutogatnak, és teszik ezt meglehetősen nagy sikerrel, hiszen vicces az is, vagy furcsa az is, hogy a korábbi Bajor miniszterelnök, aki ugye sokat bírálta Európát, és most a saját volt kollégáimat kell bírálnom a végrehajtásuk miatt, a végrehajt az, hogy ők az, az adott államban hogy hajtják végre. Köszönöm a türelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak. Akit érdekel, nézze meg ezt a jelentést arról, hogy a végrehajtás hogy zajlik az egyes tagállamokban. Két hét múlva a gazdasági bizottság előtt lépek majd fel a német Bundestagban, és a magas szintű csoportos kollégáim közül többen szintén hazatérnek az a parlamentbe, Svédországba, Dániába, Olaszországba. Azt szeretném, hogy itt a saját felelősségről tényleg folytassanak majd vitát. Ez mindenképpen nagyon hasznos lenne és néhány nehézséget ez meg is oldana. Köszönöm. Vielen Dank für die sehr lebhaft. Köszönöm ezt a nagyon élénk prezentációt. Mindenki nagyon figyelt, nagyon sok provokatív dolgot mondott, és nagyon sokan jelentkeztek is szólásra, ez is azt mutatja, hogy ez egy fontos téma volt hiszen jó ötleteket láttunk, hallottunk. Említette a végrehajtást. Az emissziókereskedelmi rendszerért vagyok felelős, és igazából nem értem, hogy saját hazámban, Németországban egy ilyen rendszerért 35 ezeret kell fizetni, Franciaországban 26 ezeret. 20 éve zajlik a, vagy működik a belső piac, és mégis hatalmas különbségeket látunk. Nem látunk semmit, hogy ez ennek a végrehajtása, hogy zajlik. Reméltem volna, hogy valami ilyen tanulmány a bizottságnál legalább van nagyon élénk vitát folytatunk az európai jog végrehajtásáról például, hiszen a kollégák újra és újra kérdeznek, és ez jól is van így. Meg is kezdeném a vitát. Richard Szédernek adok szót, a néppárti koordinátornak, az egyik néppárti koordinátornak, tessék. Igen, nem köszönöm. Köszönöm a kezdeményezést, kitűnő ötletnek tartom azt, hogy meghívtuk dr. Steibert. Steiber úr, mindig is örömmel hallgattam az ön szavait, korábban miniszterelnökként is mindig nagyon érdekes volt. Most azonban látni kell a pál fordulását, őszintén szólva. Bajor miniszterelnökként ő sokat bírálta Európát, és a CSU az ön pártja, aminek ugye sokáig elnöke is volt. Azt is látni kell az, hogy nem, nem éppen kesztyűskézzel bánnak az európai kezdeményezésekkel. Én Tirolból vagyok, ön Bajorországból, beszélhetünk, tehát nyíltan kérem ne sértődjön meg, mi ezt mind a ketten megszoktuk. Stajmer úr, amit hiányoltam, az az, hogyha azt nem mondta, arról nem beszélt, hogyha európai szinten fogunk, vagy fogadunk el valami szabályozást, az 27 tagállamra vonatkozik, és nem 27 külön szabályt fogadunk el. Ön, ö, szövetségi államból, egy szövetségi felépítés országból érkezik én magam is. És például nálunk Ausztriában 9 liftekre vonatkozó rendelkezés van. Tehát, hogyha egy Tirolban összeállok egy liftbe, ott nem ugyanaz a szabály, mint Bécsben. Tehát, hogy ezt mind-mind összeadjuk, kiszámoljuk, és rájövünk, hogyha Európa nem lenne, akkor ezt meg kellene szorozni 27-tel, plusz a szövetségi államok felépítési, felépítése miatt az a, adott államok. És pontosan Bajorország nagyon figyelmes ilyenkor, hogy nehogy aztán elvegyék a hatásköreit. Nekem még egy, hat, egy szakértő se tudta elmondani, hogy ez pontosan mit jelent. Ezek üres számadatok, hiszen mindig azt kell kiszámolni, hogy mennyibe kerülne, ha nem lenne Európa. És itt nem egy-két pluszról beszélünk, hanem hát igen, ennek ez halmozottan lenne akkor jelen. Ez a Better Europe, ez nagyon jó, nagyon kis aranyos dolog, de hát összességében ennyi az világos, hogy a dolgokat lehetne jobban csinálni. Aztán akkor itt felmerül az alapprobléma ez, hogy mindenért Európát hibáztatják, és a kollégáink pártállástól függetlenül mindig aztán arra jutnak, hogy Európa a hibás, mindig Európához jut a Fekete Péter annak ellenére, hogy esetleg nincsen semmi nemű európai kompetencia. Megemlítette a villanyégőket volt több határozat, a környezetvédelmi minisztereink, az állam és kormányfőink, vita volt Németországban, Ausztriában, hatalmas vita volt, mert nagyon nagy fontos téma volt ez, de nevezem meg egy német vagy egy osztrák kollégát a parlamentből, aki megvédte volna a, a rendelkezéseket mi voltunk a rossz fiúk, hogy ezt a technológiát támogatjuk, de a zöld munkájákról nem beszélt senki, a környezetvédelemről nem beszélt senki, tehát senki nem védte meg azt az európai jogszabályt. Őszintén szóval semmit nem hallottam erről. Az alapprobléma a kommunikáció szerintem, és a gyávaság. A nemzeti, helyi, regionális politikusok gyávasága ez az egész hiszen semmit nem fogadnak el európai szinten, amit a tagállamok nem fogadnak el, és az ő feladatuk a rendes végrehajtás. Stajvel doktor, kicsit most mosolygognom kell. Ugye mind a kettők országa írt Brüsszelbe egy kis kedves levelet, 100 milliárd eurót akarunk, vagy 100 milliárdot akarunk megtakarítani és ugye az adminisztratív költségeket akarunk megtakarítani, és a kollégák, akik ülnek körbe a kabinokban, a tolmácsok, kb. 2-3 százalékot tesznek ki. Jó, hagyjuk őket, beszéljen mindenki angolul, senki nem fogja megismerni egymást, na akkor lesz az igazi probléma. Európa az egy bonyolult dolog, ami pénzbe kerül. De mi az alternatíva? Ne legyen 22 nyelv, 27 külön törvényt fogadjunk el, na az mennyibe kerülne? ami hiányzik, az a politikai felelősségvállalás és a nemzeti eh, elkötelezettség Európa mellett. Ez a probléma. Másik probléma a kommunikáció, hiszen nagyon jó eh, dolog, amit ön végez, de ezt kommunikálni kell. Itt, oké, okay, itt, jó. De itt, itt most azokról beszél, akik ezt tudják. Menjen el a Bajor sörsátorba, és ott mondja ezt el. Most volt az Oktoberfest pont, ott kellett volna ezt elmondani, ott mondja el. Ne nekünk mondja, ne a meggyőzötteknek. És a Zéhofer úr jelenlétében természetesen. Aztán akkor meghallgatnám majd a CSO-s kollégák ö, ö, előtt. Ha ezt megteszi, akkor én leszek, aki az elsősorban tapsolni fog. Itt jó, szép kis elméleti, intellektuális vitát folytatunk, Azonban a kemény politikai eszmecsere csata az odahaza lenne. Senki nem mer a közvélemény ellen szólni. A költségvetésen is tipikusan látjuk ezt, hatalmas megtakarítások, mindig azt mondja, hogy igen, tegye meg a bizottság, de mit, mivel? Mi is bíráljuk a bizottságot állandóan, de azt is el kell mondanunk, hogy kitűnően képzett szakemberek vannak, nagyon motivált szakemberek dolgoznak ott, aztán nem látunk a végén ebből az egészből semmit. Hogyha megnézzük azokat, ha megnézzük azt, hogy mi lett a tagállamokban abból, amit a bizottság javasolt, nem látunk semmit. Ez van. Ez az ord valóság. A tanács nem akar Európát, de állandóan ö, arról ö, paraszkodnak, hogy ez Európába kéne elintézni. Hogyha nincs meg a bátorság bennünk, ö, hogy ezt odahaza megtegyük, és ön, mint volt miniszterelnök, mondja el a mostani miniszterelnöknek, mondja el az osztrák tartományi elnököknek, mondja el az osztrák kancellárnak, akkor talán történne valami majd ezzel. És hogyha ezt a kommunikációs csatát lefolytattuk, akkor majd mehetünk a részletes szabályokba. A fel nem lépés költségeit azt nem látom. Ha megnézzük, hogy hogy mondjuk ugye mennyibe kerül a, a levegő tisztaságával foglalkozó irányelv átültetése. Világos, ezt tudjuk, de beleszámoltak ebbe a halottakat, hogy az ő életük mennyibe került, hogyha nem lett volna ez az irányelv? Otthonról mindig olyan könnyen elmagyarázzák, hogy mi itt mit teszünk rosszul, mit csinálunk itt rosszul. Víz témában én egy kicsit kiismerem magam. hogyha mondjuk Tirolban ugye készítenek egy kis létesítményt, ami a víztisztítással foglalkozik, akkor a nemzeti előírás az, hogy a patakból a köveket kézzel távolítsák el. Ezt nem Brüsszel írja elő, ezt nemzetileg írják elő. Ez van, ez a realitás. De ez nem vicc, amit most mondok, ez egy komoly dolog. Hatékony ö, adminisztráció mit jelent pontosan? Azt, amit Görögországban, hogy azt mondják, hogy na jó, ez mehet, aztán már indul is a markoló, vagy mit? Szóval nagyon különbözőek a kontinensen a tradíciók eh, és az államformák. Ezt nehéz megvalósítani. Kérem, most ne a, ne a, a néppárt koordinátorát hallgassa bennem, hanem egy tiroli embert, és hogyha ezt odahaza is elmagyarázza, akkor lesz jobb szabályozás. Köszönöm. Darf ich äh, eine, natürlich gibt es noch größere Diskussion, darf ich eine grundsätzliche Bemerkung zum Kollegen Seber machen? Köszönöm szépen, egy megjegyzéssel élnék. Zéber úr. Természetesen. A tiszteletbeli elnökként, fizetést nem kapó elnökként vagyok az önök színe előtt, egy, egy önkéntes munkacsoport elnökeként, tehát ne várjanak tőlem túl sokat. Egyértelműen el kell mondanom, hogy a 90-es években volt két olyan politikus, aki ellenezte az euró bevezetését. Én voltam az egyik ezek közül. tehát ellene voltam. A, a másik, aki ellene volt, az most már védi. Ami a szubszidétás kérdését illeti, segítek önöknek, de önöknek a saját pártjukban nemzeti szinten kell vezetni ezt a vitát. Tehát megemlítettük azt, hogy mindig Európát ostorozzuk, olyan esetekben is, amikor nem mi vagyunk a kompetensek. Az, első, az előző hónapokban, években nagyon sok üzleti vállalkozással és szervezettel beszéltem, valamint beszéltem a különböző pártokkal is, most pedig olyat kér tőlem, amit már most is megteszek a saját lehetőségeimen belül. Előadásokat tartok, beszédeket tartok arról, hogy Brüsszel milyen hatáskörrel rendelkezik illetve hogy, hogy a, hol lehet legjobban végrehajtani az intézkedéseket, és amikor hatáskörről beszélünk, akkor néha jobb lenne ezeket nemzeti szinten érvényesíteni. A 80-as évektől, 86-tól, az Egységes Európai Okmánytól kezdve Európai Uniós szintre emeltük a környezetvédelmi kérdéseket, azt azonban nem mindenki fogta föl, nem mindenki értette meg a 90-es években. Bejött az élelmiszerbiztonság, a fogyasztóvédelem, a gyógyszeripari kérdések, a munkajogi kérdések, anélkül, anélkül hogy rá döbbentek volna, hogy ezeket a kérdéseket egyre inkább az európai szintre emelték, úgy, hogy az Európai Bizottság hatásköre alá tartozik. Az Európai Bizottságnak van ö, erre felhatalmazása, hatásköre, ha kihasználja, de nem mindig használja ki ezeket. Szerintem most arról kell beszélnünk, hogy a sok részletes szabályozást nem kellene közösen harmonizálni, vagy pedig hasznosan hogyan beszélhetünk a szubszidításról bizonyos általános területeken. Általánosságban végbe pedig hadd mondjam el, hogy az európai szabályok, törvények megvalósítása, végrehajtása, hogy hogyan végzik ezt el, illetve hogyan lehetne jobban elvégezni. Nos, ez szerintem egy rendkívül érdekes vita, nemzeti parlamentekben lefolytandó vita, és természetesen önöknek is egy érdekes gondolat lehet ez és hogyha a pódiumra állít, nos, akkor azt mondom, hogy igen, megvan az elit Európája, és ez mindig is így volt. De ez az elit nem vitte magával a népet, a lakosságot. Tehát egyszerűen erről van szó, ez egy megfigyelés. Lehet, hogy az önök hibája, az európai parlamenti képviselők hibája. Lehet, hogy nem tájékoztatták kellő mértékben az embereket, nem mondták el, hogy mennyire, mennyire fontos Európa. Nos, tudom, hogy ez nem egy egyszerű feladat, de konkrét témákban önöket próbálom egy kicsit, kicsit nyomni, hiszen önök foglalkoznak politikával, én már visszavonultam. Elnök. Nos, igen, rövid ideje vagyok elnök, de ez az egyik legizgalmasabb vitánk, és e, Réhát Zébel, a Környezetvédelmi Bizottság tagja, ő nyitotta meg a sortüzet, most pedig azt javaslom, hogy a következő öt hozzászóló kapja meg a szót. Joe Linen először. Köszönöm szépen. Igen, e, úgy látom, hogy Riaz Évetből az érzelmeket is előhívta, pedig az elmúlt években bizony ez nem volt nagyon gyakori. Rámutatott pontosan arra, ami a lényeg. Meg kell törni a jeget, méghozzá hatékonyan az önök pártjából, és azt látjuk, hogy mint egy 70 ezer nemzeti politikus van, és mint egy 700 európai szintű politikus. Nos, hogyha nemzeti szintű politikusok nem megfelelően végzik a munkájukat, nos, akkor mi próbáljuk ezt helyre tenni, vagy minket mi, tőlünk várják, hogy helyre tegyük. Levonhatjuk a tanulságot, hogyha ezteket megnézzük konkrétan, de azt hiszem, hogy itt egy kommunikációs katasztrófával állunk szemben. A nemzeti szintű politikusok azt mondják, hogy ha Berlinben készülnek a szabályok, a törvények, akkor az politika, ha Brüsszelben az bürokrácia. Így beszélnek az emberek, ezt mondják pedig az ellenkezőjéről van szó. Mi rendeleteket, szabványokat, normákat határozunk meg, és ez egy dinamika. Ez előrelépés. Így lehet versenyképessé tenni Európát a világszínpadon új technológiákkal, új iparágokkal. És hogyha nem lenne EU, akkor a Szlovénia, vagy Németország, vagy bármilyen másik ország megragadna. Tehát évekről, illetve jövő generációiról van szó. De a példái nem helyesek. Nézzük a villanyégőket. Hol van a demokrácia a villany, villanyégőke, villanyégők kapcsán? Lehetünk mellette, vagy lehetünk elende, de ez nem demokrácia. Aztán ott van a, a vízügyi irányelv a víz megtakarítással kapcsolatos szabályok, de hát nem fogunk a zuhanyzó fejeket kötelezővé tenni. Valahol mindig valaki megpróbál rákényszeríteni valamit az emberekre, de mindig, mindig azokat a példákat veszik elő, amivel ostorozni lehet az Európai Uniót. Volt egy gondolat, a végrehajtás. Igen, erre jobban odafigyelhetnénk, tehát nem maguk a törvények vagy a szabványok, és ugye itt jöttek a példák, Észtország, Ném, Németország, stb. stb. a költségek Németországban, vagy a költségek Franciaországban, igen, de az Európai Unió szint nem felelős ezért, ez a nemzeti szint hatásköre, Egyértelmű azonban, hogy koordináció nélkül vagy központosítás nélkül nem fog működni, nem fog működni, nem tudunk 27 országot mindegy irányba vinni. Én vagyok a hetedik környezetvédelmi akcióprogram jelentéstevője 2013-2020, ra vonatkozóan nincs meg a megvalósítás, nincs meg nincs meg a, nem hajtották végre eddig a, a szabályokat, és a jó megvalósítás, végrehajtás a legfőbb prioritás számunkra. Azt hiszem, hogy nagyobb koordinációra van szükség, és vannak olyan feltételek, amelyekkel megfelelő Európai Uniós irányelvet lehetne létrehozni a legjobb gyakorlatról. Érdekelne az, hogy erre mit gondol, illetve mi a helyzet a szubsziditással, hiszen néha a, az ember körbe és körbe fut, de nem jut előre. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk, és nagyon remélem, hogy mindig betekintést ad majd nekünk, és tisztán látjuk majd, hogy mi az Európai Uniós hatáskör, és mi az, amit a nemzeti fővárosok kell, hogy elintézzenek. Azt mondja, hogy nagy a nyomás a szabályozásra, és az állampolgároknak már elegük van. 21 ezer jogszabály született 5 éven belül, és ebből 8 18 ezer Európából jön, de ez semmit nem jelent. Hogyha az Európai Unió illetékes például a fogyasztóvédelmen vagy a környezetvédelmi területeken, akkor természetesen a legtöbb jobb szabály, a legtöbb rendelet Európából, Európában születik majd. Ezekben egyöntetű döntés született, és vannak olyan országok, amelyek saját szabályozást akartak, illetve ezt Európai Uniós szintre vitték azért, mert támogatást akartak. 20-30 év rossz információ forgalma után, rossz kommunikáció után bizony nagyon nehéz megváltoztatni ezt a tendenciát, és megfelelően tájékoztatni az állampolgárokat mindig azt mondják, hogy igen, Brüsszel a bürokrácia szörnyetege, de hát itt az administratív kiadások mindössze 6%-ot tesznek ki, ez icike-picike. Szabályozó szervezet vagyunk, nem pénzkiadó szervezet, tehát nem a költségekre kell összpontosítani, hanem az előnyökre arra, hogy a Európa ipara milyen előnyt húz ebből. Ez az ipar, ez üdvözli a rendeleteket, a, szabályoz, a szabályozásokat. Nem csak öt lift szabályozás van Ausztriában, hanem sokkal többről beszélünk Európai Uniós szinten. Köszönöm, mondja az elnök. 90 ezer jogszabály van a környezetvédelem témájában, tehát mi vagyunk a legnagyobb szakbizottság, amely ezzel foglalkozik, azonban most nézzük a következő hozzászólat, Linda McEwan. Köszönöm szépen, itt vagyok. Örülök, hogy eljött hozzánk a mai napon. Igen, én is szeretnék egyetérteni az előttem szólókkal. Valaki azt mondta, hogy tegnap a német televízióban a élelmiszer címkézési szabályról panaszkodott egy német miniszter, és arról beszélt, hogy nincs, nincs, nincsenek megfelelő címkék az élelmiszerek tetején, és az Európai Uniót hibáztatták. Nos, senkit nem, emlé nem emlékszem arra, hogy valaki eljött volna ide hozzánk, és azt mondta volna, hogy határozott címkézést szeretnénk. Nem, pontosan az ellenkezője történt. Azt láttuk, hogy a kormányok azt követelték, hogy ne szabályozzuk ezt. Hát ez a probléma. Itt vannak az állampolgárok, és azt mondják, hogy nincs megfelelő és pontos élelmiszer címkézés, és az EU-t hibáztatják. Az újságok pedig Brüsszel által ki adott törvényekről, irányelvekről beszél, ami, ami már magában is azt mutatja, hogy felülről lefelé történő irányításra van szó. És sajnos még az élelmiszerszabályozási jogszabály fel kellett vizezni, bizonyos, higítani kellett bizonyos követelmények miatt pedig jobb lett volna. A kibocsátáskereskedelem témájában az a legnagyobb probléma, hogy kompromisszumokat kellett kötnünk, hogy átmenjen a jogszabály a tanácsban. A különböző optátokról beszéltünk, illetve a, arról, hogy milyen engedményeket teszünk a, a piacon. Hogyha megtettük volna, amit mi akartunk volna, nem lett volna semmi gond, nem, lenne, nem lennének ilyen hiányosságok. Természetesen emlékeznünk kell arra, és ön is tudja, hogy a valakinek a bürokratikus terhe másnak a joga. Amikor beszéltünk az ügynökségekről, az ezzel kapcsolatos munka jogszabályról, közvetítői ügynökségekről, akkor ott valaki elmondta, hogy a 7 éven keresztül egy gyárban dolgozott, és mindig más és más fizetést kapott, nem kapott betegszabadságot, nem volt megfelelő szabadsága, és nem volt fizetett szabadsága, illetve az elbocsátásnál sem kapott kielégítést. Tehát az egyik ember bürokratikus terhe, a másik ember joga. Hogyha a választókerületemre gondolok, akkor azt látom, hogy, hogy hogy a, a légszennyezés, illetve a levegő tisztasága egy nagyon fontos kérdés. Ebben élünk, itt vannak a, a, a dízel kipufogógázok, amelyekről tegnap beszéltünk. Valahogy megpróbálunk egyensúlyt teremteni a két szélsőséges oldal között. Vagy beszélünk az orvosi eszközök jogszabályáról, az implantátumokkal kapcsolatos jogszabályról, és mindenki itt azt akarta, hogy regisztráljuk, nyilvántartásra vegyük azokat, akik, akiknek implantátumuk van. A kormányok azt mondták, nem, ez nem jótóságosan nagy bürokratikus teher lenne, aztán pedig ki, kirobbant a, a botrány, vannak olyan nők, akiknek az implantátumát ki kellett cserélni, aztán a legnagyobb botrány voltak olyan nők, akik azt se tudták, hogy milyen implantátum van a testükben, és akkor most megint a törvényhez kell visszatérni. Na azt nem mondom, hogy mindig az EU-nak van igaza. Igen, látom, itt van például a vezetők, a sofőrök képzése az olyan listáján. Amikor először megválasztottak, akkor azt hiszem, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos bizottságban dolgoztam, és ott volt egy javaslat a sofőrökre vonatkozóan, és ennek az oka, a, a célja az volt, hogy a baleseteket megakadályozzuk, tehát egy közegészségügyi és biztonsági kérdést próbáltunk felkarolni. Azok az országok, amelyekben leginkább meg kellett változtatni a képzést, azok voltak azok az országok, ahol a legalacsonyabb volt a, a közúti balesetek rátája, Svédország és az Egyesült Királyság, mégis neki kellett a leginkább megváltoztatni a, a képzést, hogyha meg akarták valósítani a bizottsági jogszabályokat. Nagyon sok írásos tesztet tartalmazott, ez képzési központot írt elő, amely eltért a, az angol vagy a svéd rendszertől, nagyon sok panaszt kaptunk. Tehát a kérdés tehát szerintem az a bizottság részéről, hogy a, a szabály elérte a célját, a törvényen megszületett a, a jobb közúti biztonság, vagy avagy sem és mely országok azok, amelyek a legjobb eredményről számolhatnak be. A legjobb gyakorlatot kell megosztani, nem, nem arról van szó, hogy, hogy egy bürokrata jobban ismer egy rendszert, és azt kell aztán majd érvényesíteni. Szeretném, és Nelhárt úrra tekintek, emlékszem, egy pár évvel ezelőtt a bizottság átfésülte a jogszabályokat, és azt mondta, hogy ezeket egyszerűsíteni kellene, bizonyos törvényeket vissza kéne vonni, például az élelmiszer higiéniai törvényekre gondolok. Azt mondtuk, hogy igen, lehet, hogy ennek valóban így kell lenni, a tanács aztán pedig ellenezte, azt mondta, hogy túlságosan nehéz és bonyolult lenne visszavonni ezeket. Nos, tehát az a baj, hogy megvan annak a veszélye, hogy van 21 ezer szabályozás, ezer erre vonatkozóan, ezer arra vonatkozóan, és mindenki csak nyög és nyavajog. Azonban, amikor azt kérik, hogy tegyünk valamit, azt mondjuk, hogy ezt és ezt fogjuk tenni, akkor megint csak panaszkodnak, mert nem szeretnék megváltoztatni az addigi munkamódszerüket. És végül egy kérdést szeretnék föltenni önnek. Ki van az ön bizottságában? Hiszen megvan itt az információ arra vonatkozóan, hogy milyen munkát végeznek, de mennyire képviselik, mennyire reprezentatív a bizottság összetétele, mennyire képviseli a lakosságot, a lakosság összetételét. Ön politikus nagyon jól tudja, hogy a törvények nagyon bonyolult területet jelentenek, tehát bonyolult törvényeket hozni. Szeretném tudni, hogy a lakosságot mennyire tudják bevonni, mennyire reprezentatív az önök bizottsága, honnan tudjuk, hogy nincs, nem mindenki a saját ágazatának, iparágának a lobbiját próbálja felkerülni, hiszen itt általában az üzleti vállalkozások keresnek meg bennünket leginkább, és amit jobban utálnak az egy európai jogszabálynál, az a 27 nemzeti jogszabály. Rosbach. Köszönöm szépen, Anna Rosbach következik. Köszönöm, elnök úr, angolul fogok beszélni. Megköszönöm Stolber úrnak, hogy eljött hozzánk. Nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen eszmecserén részt vehettek, és nagyon jó benyomást tett rám az, amit elmondott, hogy mekkora összegeket sikerült megtakarítani. De Említette ezt a programot, azt mondta, hogy az idei év végén lezárul, és azért elgondolkoztam egy kicsit. Milyen tervei vannak, mondjuk akkor a jövőre nézve az elkövetkezendő években, mit fognak tenni, vagy hol, honnan fogják, hogyan fogják ezt a ugyanekkora összeget megtakarítani az elkövetkezendő években. Köszönöm szépen, Krista Klász következik. Dankeschön, Herr Stolber, dass Sie heute Morgen Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon izgalmas és érdekes ez a vita, eszmecsere, itt a Stoiber úrral folytatunk. Hát nem azért vagyunk persze itt, hogy újra mutogassunk bárkire is. De még egyszer mondom, az állampolgárok szempontjából is nagyon fontos az az eszmecsere, amit most itt lefolytatunk. Én nagyra becsülöm az ő munkáját, és azt is értékelem, amilyen irányba igyekszik haladni. Szerintem sokat elértek már. Persze mindenki nagyon könnyedén vádolja Brüsszelt, és szívesen mutogat újjal az intézményekre, de hát azért jobban kellene együttműködnünk, és jobban meg kellene értetnünk a közvéleménnyel azt, hogy mit is teszünk, mi is a munkánk lényege. Gróta úr beszélt arról, hogy mennyi munkahelyet lehetne teremteni a környezetvédelmi célkitűzések megvalósításával, ugye 100 ezer munkahelyről volt itt szó, szó, aztán um, azért az administratív terhekről sem szabad megfeledkezni. Stoiber úr, én azt is nagyra értékeltem, amilyen gazdasági, politikai érveket ön kifejtett. Fontos elgondolkodni arról, hogy mire van szükségünk, mit szeretnénk elérni. Tehát fontos ez az együtt gondolkodás a kollégákkal. Tegnap A LULUCF-ről beszéltünk tegnap, de más fontos témákról is. Az biztos, hogy minden esetben a bürokratikus aspektusokat figyelembe kell venni. Tehát ha azt mondjuk, hogy változtatásokat szeretnénk eszközölni, mindig nagyon óvatosan meg kell vizsgálni, hogy mit fogunk elérni ezzel. Egy ilyenfajta politikai jellegű összmecserét még nem folytatunk le teljesen, de ennek az egész folyamatot végig kell kísérni. Persze mindenki nagyon könnyedén mondja azt, hogy ó, persze vegyük be a szövegbe, hogy nem kívánunk további administratív terheket teremteni, de hát azért talán jó lenne, hogyha preambulum bekezdéseket egy kicsit alaposabban megvizsgálnánk. Oda be lehet tenni, hogy nem szeretnénk a bürokrácián rontani. És van még egy konkrét kérdés, maga a végrehajtás. Tehát az egyes tagállamok hogyan hajtják végre az érintett jogszabályokat. Ön is említette ezt, hogy ugye megvizsgálták, igen, sok mindent átfog ez a terület, kezdhetnénk akár a mezőgazdaságra vonatkozó irányelvekkel is, amelyeket mondjuk Bajorországban másképp valósítanak meg, mint Olaszországban. Persze az a kérdés, hogy most mi a jobb, legyen irányelv vagy rendelet, adjunk több mozgásteret a tagállamoknak, vagy sem. Mi a könnyebb a tagállamok számára? Mit hajtanak végre könnyebben a nemzeti kormányok? Önnek ezzel kapcsolatban szerintem rengeteg tapasztalata van. Beszélt mondjuk az uborkákról, igen, említette ezt a kérdést, és azt is, hogy milyen nehézségeket okozhat mondjuk az ilyen részletes szabályozás és a túlzott adminisztráció. De nagyon érdekes ez a vita, köszönöm szépen. Az első körnek végére értünk, és most lehetőséget adok, hogy válaszolj meg a feltét kérdéseket. Lennon hozzászólásával kezdem. A végrehajtás során te szerzett tapasztalataim alapján önkéntesen jelentkeztem arra, hogy ilyen kis segítséget adok. És az, hogy ez az egész nagyobb figyelmet kapott, az azzal köthető össze, hogy én vagyok az egyetlen ismertebb politikus ebben az egész csoportban, szakértők vannak, főleg az Egyesült Királyságból, ebben asszony például, Michael Gibbons Londonból, aki az Egyesült Királyság kormányának szabályozói testetek vezetője. Tehát fontos szerepet tölt be az Egyesült Királyságban, bürokrácia ellenes fellépések területén Németországból olyan úr van, aki a Német Normakontroll Bizottság elnöke, aztán az Aktál elnöke, a Holland Grémium elnöke is körünkben van. Palmur Svédországból, aki a svéd bürokrácia csökkentő csoport elnöke. Öt ország van a 27-ből, amelyben, amelyekben egy független szakember krémium létezik, és ahol egy törvényjavaslat előtt vétójoggal rendelkezik ez a csoport. Hollandiában az Aktál Rutte úr gondolkodik egy törvényen vagy jogszabályon, akkor ez az aktál eri, elé kerül, ezért az ellenőrző bizottság elé, és hogy az aktál azt mondja, hogy ugyan érdekes a jogszabály javaslat, viszont hatalmas bürokráciával jár együtt, és nem javasoljuk e törvény elfogadását akkor Németországban ismerem a helyzetet, a ö, kancellár nem nyújt be törvényjavaslatot, hogyha ez a testület nem járul hozzá. Csehországban van ez, Hollandiában, az Egyesült Királyságban és Svédországban még ezen kívül. Az összes többi országban létezik ugyan grémium, de vétójoggal nem rendelkeznek. A neveket most nem fogom felolvasni, szakemberekről beszélünk, és azzal, hogy én lettem az elnök, egy kicsit nagyobb figyelmet kap az egész. Hogyha egy közgazdaság professzor lennék a Hamburgi Egyetemről, vagy Lilleből vagy akárhonnan, akkor is jó munkát végeznénk, csak ez nem jutná senkihez. Ez azzal függ össze, hogy én vagyok ebben a szerepben. Nem, nem rontom az európai szint hírnevét, egyáltalán nem. Ami fontos, amit én fontosnak tartok, az az, hogy az emberek átérezzék, rájöjjenek, hogy milyen szabályozási kompetenciával is rendelkezik az európai szint. Most hagyjuk, tették fél az eurót. Az eurón kívül, az euróválságról, válságon kívül semmi ről nem számolnak be Európával kapcsolatban. Mikor tudósítanak egy izgalmas vitáról az Európai Parlamentben, amikor nem az euróról van szó? Ö, ö, Dániában, Ausztriában. Ausztriában például hogy sokkal kevésbé érdekes vitát a nemzeti parlamentből egyből bemutatnak, míg a, a Brüsszelből nem. Nem tűnik úgy az embereknek, tehát, hogy Brüsszelnek annyi kompetenciája, hatásköre lenne. A számadataimmal csak azt akarom egyértelművé tenni, hogy tényleg mekkora jelentőséggel bír Brüsszel az egyes szabályozási területeken, legyen az élelmiszerjog, hulladékjog, környezetvédelem. Ez a célom tehát, az a célom, hogy az európai nyilvánosság, az e- Európa nagyobb nyilvánosságot kapjon. Most ugye az euróval, az euróválsággal kicsit változott a helyzet. Tegnap Merkel asszony például felkereste ugye az aténi kollégáját, korábban ez csak egy kis lábjegyzet lett volna, ma ez minden ország címlapján van, ennek az okát ismerik. Talán van előnye annak, hogy egy kicsit többet, jobban foglalkoznak Európával, mint olyan szervezettel, amely igyekszik az életet, az életkörülményeket javítani Európában. Egyfajta egységesítési tendenciát látunk, ezzel nagyon sok ö, ö, regionális, nemzeti szintű dolog ugye elveszik. A kérdés mindig az, hogy szükség van-e ilyen régió túlmutató ö, szabályokra. Nézzük egy példát. A közlekedésbiztonsági szempontból jó-e az, hogy a sofőrök vezetési időjéről van szabály. Korábban egy katasztrofális volt ez a helyzet. Szabályozták most ezt, és ellenőrzési szempontból az analóg tahográfokról átálltak digitális tahográfokra. A digitális tahográf ugye megállapítja, hogy betartja-e a sofőr a vezetési időket, vagy nem. Most pont a Dotra kollégára nézek, most ugye az, az a helyzet, hogy azok a kis és középvállalkozások, akik ö, havonta mondjuk 80 kilométert mennek, hogy ö, kiszolgáljanak egy ügyfelet, aztán azt mondják, hogy ö, most mi van, most akkor ö, ennek is tahográffal kell rendelkezenek az autónak, a rendőrök azt mondják, hát nem tehet róla Európa, ezt előírta. Szóval így, így zajlanak a viták valahogy. Ö, nemzeti szinten kell hagyni valami szabályozói kompetenciát, európai szinten a kivételeket is megvalósítani olyan nehéz. Hogyha akarok egy ilyen módosítást, és Európában 7 évig tart körülbelül, mire egy irányelvet módosítanak. A parlament főtitkára panaszkodott erről, hogy igen, ilyen hosszú ideig tartnak ezek a folyamatok. Itt tudatosságnövelésről van szó, az a fontos. Rá kell mutatni arra, hogy Európa igenis egy fontos egység, amely nem csak negatív szerepet szabad, hogy betöltsön, hanem amelynek hatását tényleg pozitívan, pozitív értelemben is látni kell. Nem változtatom meg a véleményemet, mindig ez volt a véleményem kérdés, hogy ki építette fel Európát. Az én generáció, meg az előttem lévő generációval Európa egyáltalán nem létezne. A szubszidiaritás azonban nagyobb súlyt kellene, hogy kapjon. Erről aztán már nincs szó. Őszintén szóval el kell, hogy mondjam, hogy jelenleg nem látok egy olyan kormányt, amely strukturálisan az, arról beszél, hogy mit kellene visszatenni nemzeti szintre, mit kellene európai szinten szabályozni. Csak mindenki beszél valamiről, de nem túl jelentős. Tehát meg kell nézni, mit kell szubszidiáris, szubszidiáris szinten elvégezni, mit kell európai szinten elvégezni. Ezért is van szükség erre a vitára, mivel tényleg több Európára van szükség bizonyos területeken. ha több ellenőrző szerepet akarnak Európának adni, akkor a politikai vitával egyidejűleg foglalkozni kell azzal is, hogy szubszidiaritásnak hol van nagyobb szerepe, hol kevésbé. Csak akkor tudunk valami megoldásra jutni, szerintem még valamit hadd mondjak. Hogy a hogy a számadatokkal tisztában legyünk, 41 milliárdos, 41 milliárdról beszélünk. Ez ebből ugye 100 millió esik a környezetvédelem területére, úgyhogy nagyon óvatosak voltunk John leszel. is beszéltünk erről, meg a fogyasztói érdekekkel is foglalkoztunk ebben, a szakemberekkel kérdés, hogy most tényleg legyen kevesebb szabályozás, akkor az illetékések azt mondják, hogy akkor azzal csökken a környezetvédelem, a fogyasztóvédelem. A környezetvédelmi területen tehát nem tettünk nagyon vonzó javaslatokat. A javaslat itt az volt, hogy lehetővé tegyük, hogy az áfa bevallás elektronikus úton történhessen. Erre ez idáig nem volt lehetőség. az elektronikus módozat ugyan megnőtt, a cégnek mégis papíron kellett elvégezni ezt a munkát. Ez kiszámolhatja mindenki összesen mondjuk a papír alapon 7 euróba kerül ez a bevallás, elektronikus úton 1 euróba. Ez egy hatalmas tehermentesítés lenne az európai vállalkozások számára. Ugye 23 millió európai vállalkozásról beszélünk, itt 18 milliárdos csökkentés lehetne így megvalósítani még nem él minden ország ezzel a lehetőséggel. Németország gyorsan lépett fel, 4 milliárd eurót meg is takarít. Most utána nézzük majd, hogy ki nem, ki nem lépett ezen a területen. Ez mind olyan, ahol Európa lépett, ahol Európa tehermentesített. Kérdés, hogy a kisvállalkozások vagy a mikrovállalkozások számára a nyilvánosságra hozatali bejelentési kötelezettségeket tényleg ki kell terjeszteni az európai előírásokat olyanokra is, akik egyáltalán nem tevékenykednek nemzetközi szinten, csak oda-haza. Itt is a parlamentben is két évet beszéltek erről, lehet hogy kézzel nem mennyi ideig tart ez az egész az Európai Bizottság még McReevy-vel két-három évig vitatkozott erről. Akkor a parlamentben volt még két év, aztán akkor a tanácsban lett még két év. Könnyen szerint, tehát a hét év. Aztán kinnben megtámadnak, hogy aztán azt mondják, hogy 2007 előtt kérted, most kérted ezt, most 2012-ben, aztán mi nem tartunk sehol. Azt akartam csak egyértelművé tenni, tehát, hogy hol vannak a legfontosabb, legnehezebb javaslatok. Persze nem a környezetvédelmi területen, sokkal inkább gazdasági területen, munkaerőpiaci területen, foglalkoztatási területen, társadalmi jogi területen. Most nem akarok nagyon mélységbe menni. Ez egy 18 milliárdos javaslat, természetesen nagyon észszerű. Rosszbek asszony, igen, Kicsit igyekeztem megjeleníteni a számadatokkal azt, hogy mi a helyzet pontosan. És igen, komolyabb PR tevékenységre van szükség. Látom, hogy például amikor a parlament, az Európai Parlament például a, a villanyégokról vitatkozik, arról nem volt semmi. A dologról döntöttek, a parlament is döntött, aztán utána kezdődött a tiltakozás. Tehát én szerintem azt kell lenne jó, azt kellene csinálni, hogy a, már a politikai döntéshozatali folyamatról vitatkozzanak intenzívebben nemzeti szinten. Lányáról foglalkoztam az újságokkal. A Bild például Németországban két évvel ezelőttig ugyan nem írt, ugyan sokat írtak ö, Brüsszelről, ennek ellenére nincs itt senki, aki innen tudósítana nekik. A Spiegel az egyik legfontosabb nemzet és európai információs újság, folyóirat. 50 szerkesztője van Brüsszel, Berlinben, bocsánat, egész ideig csak egy volt Brüsszelben, most jön a második. Tehát az egész súlyozás nem stimmel túl keveset tudósítanak a munkáról, összehasonlítva mondjuk a tartományi parlamenttel, a nemzeti parlamenttel, az alsóházzal, a felsőházzal, a nemzetgyűléssel, a Franciaországban például. Tehát mindez képest Európa kevés hangsúlyt kap. És nem látnak tisztán abban, hogy mennyi érkezik tényleg Brüsszelből. Ez nem ez, tehát nem is tudják az emberek, mert nem tudatják velük, és én igyekszem ehhez egy kicsit hozzájárulni, igyekszem hozzájárulni ahhoz, hogy Európára nemzeti szinten jobban fejlődjük a figyelmet. Ez az egész most Persze most az euróvita, az euróválság nagyobb hangsúlyt kap. Még egy dolgot hadd mondjak el. Jean-Claude Juncker, barátom, mondta ezt ki egyszer. 99-ben tehát hosszú idővel ezelőtt nagy interjút adott a Spiegel magazinnak, amikor is azt mondta, hogy valamiről döntünk Európában, és akkor behúzzuk a nyakunkat utána, és várjuk a reakciókat. Aztán nem jön semmi, mert az emberek nem értik, hogy miről született döntés. És igen, így születnek gyakran a döntések. Ezért is van az, hogy ma tényleg komolyabban komolyabb szerepet kell adni a polgároknak, mivel hogyha ez nem sikerül, akkor egy hatalmas projekt, ugye Európa nem tudja megvalósítani azt, amit megvalósíthatna. És mondom ezt, hogy a globalizáció tükrében, ahol látható, ugye, hogy hol zajlanak a dolgok, hol kevésbé tényleg össze kell kötni a dolgokat, mivel a Európa országonként legyen, az most kis ország, nagy ország, teljesen mindegy. Egyszerűen nincs esélye Európának országos szinten. Tehát országonként sokkal erősebbek vagyunk Európaként, Európai Unióként. És akkor ez jó Ausztriának, Tirolnak, Elzásznak, Franciaországnak, Bajorországnak, akárkinek. Mit, mit ö, várok? Jövőre valamit, valamit majd leteszünk az asztalra, egy hagyatékot, vagy valamit. Az új bizottság aztán majd 2014-ben valamit létre kell, hogy hozzon, ami hasonlít a holland aktálhoz, a svéd szervezethez, vagy a, a brit ö, ö, csoportosuláshoz. Tehát kell, hogy legyen egy professzionalizált csoport, amely a bürokráciahoz kapcsolódó kérdésekkel foglalkozik, és akár a parlamenttel, a bizottsággal a, teszi ezt vitában talán mi elültettük ezt az egészet, és a következő időszakban majd ez működik. Én folytatom, és igenis a nemzeti közigazgatásokkal is vállalom a csatát ezzel kapcsolatban. Felkeresem az egyes országokat, és elmondom nekik, hogy ezt és ezt és ezt kellene máshogy csinálni, nézzétek is meg, nézzétek meg, hogy mondjuk ezt Finnországban hogy csinálják, és így tovább. Ott is sokkal kevesebb bürokrácia van, és ti itt ezt mint 30 oldalra csináljátok. Ismerem a végrehajtás intézkedéseket egy országban, ez két oldal, másik országban 30 oldal. Hatalmas különbségek vannak, tehát erről beszélni kell. gyakran azt mondják, hogy nem kellene talán irányelv helyett rendeletet csinálni egy európai szinten, és akkor egy, egységes a jogalap, aztán akkor nincs kérdés. Szóval, hogyha végrehajtott, irányelvet hajtok végre, akkor ahhoz nekem ugye még meg kell teremteni a megfelelő alapot. Szerintem itt e- még azért nem tartunk. tagállamoknak kell adni egyfajta értelmezési lehetőséget, de véleményem szerint itt a bizottságnak kellene kimondani, hogy az, amit te adott ország végrehajtasz, most ez így nem megy. Így nem éred el azt, amit Európában egységként elképzeltünk. Mindez idáig erre nem volt lehetőség, hogy nem, nem készítettünk dokumentációt a tekintetben, hogy a tagállamok hogy hajtják végre az adott irányelvet. Az elnöknek tegnap ezt újra elmagyarázta, most már nyitottabbnak tűnik arra, hogy valami ilyesmit létrehozzunk annak érdekében, hogy egy kicsit egységesebb legyen az irányelvek végrehajtása, annak érdekében, hogy bizonyos bürokratikus lépéseket csökkenteni tudjunk. Remélem, hogy valami jósul ki ebből. Mi remélem, hogy idővel az európai polgárok azt mondják, hogy az európai szint, a parlament, a tanács és a bizottság végre felfogta a bürokrácia problémáját. foglalkozni kell tényleg ezzel a problémával, és kellő gondossággal eljárni. fogyasztóvédelmi területen 200 milliót takaríthatunk meg, a környezetvédelmi területen 100 milliót szerintem, hiszen ott mindig meg kell nézni azt, hogy az, hogyha itt most már megtakarítunk, az mennyivel terheli jobban a környezeted. Itt ezeken a területeken tényleg nagyon óvatosnak kell lennünk, mivel a környezetvédelmi szervek képviselői is természetesen védik az érdekeiket. ír kollégám. Tényleg nagyon kompetens szakember, szerintem is itt van most, és ő, ő nem ilyen elvakult bürokrácia csökkentési fanatikus, hanem nézi azt hogy ez milyen hatással lenne. Vannak ugye, akik örülnek, meg hát sokan örülünk, hogy csökken a bürokrácia, de azért a védelmi szintet meg kellene tartani, ez nem szabad, hogy elveszem. A bürokrácia egy hatalmi játék, tehát hogy át lehet ezt ruházni, vagy állami szintű szabályozás kell. Jelenleg olyan tendenciát látunk, hogy az állam egyre ö, több felelősséget kap. A politikusok azonban ö, nem rendelkeznek túl jó renoméval jelenleg. Bizonyos országban, mondjuk Spanyolországban, Görögországban, Portugáliában, Ausztriában, Németországban inkább felnéznek a politikusokra, tehát ö, több szabályozást valósítunk aztán meg és ezt a vitát igyekeztem elindítani, és remélem, hogy ez sikerülni fog a sorsátorban, erre nem lehet beszélni, de a sorsátorban is születik ilyen döntés. A egyes szinteket külön kell tartani, és igyekezni kell az embereknek is elmagyarázni azt, hogy itt miről van szó, itt van valami hiányosság. Tehát tudni kell, hogy Európa miért a megfelelő szint bizonyos területeken. A regionális és helyi szintek gyakran fellépnek Brüsszel ellen. Nos, most elég ideig beszéltem. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie ihr zeigt. Köszönöm szépen. Mondja az elnök úr egészen 12 óra 30-ig van a ma délelőtti ülésre időnk, úgyhogy azt kérem, hogy a kollégák, ha kívánnak, akkor nyugodtan vegyenek részt az eszmecserében, de mindenki kettő percre szorítkozzon. Kásute kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, Karl Schlüter. Egy feltételt szabjunk, tehát kevesebb bürokrácia és kevesebb rendelet, az ne legyen, ne jelentse azt, hogy alábadunk a normákból is. Egy példát adok, például az élelmiszer, ügyi tájékoztatási csomag kapcsán egy ír vajgyártó és egy német gyömbér-kenyérgyártó azt mondta, hogy ó, hát legyenek kivételek, hát nem kell mindig ezeket a szabályokat alkalmazni, hogyha a fogyasztás nem befolyásolja a termék minőségét, akkor legyen mentességi lehetőség, és így tovább. Tehát, ha mindenütt mentességeket léptetünk életbe, akkor az egész sokkal bürokratikusabb lesz, mert most így állandóan a tagállamoknak például meg kell vizsgálni, hogy akkor ezek a kenyerek például a minőségük omlik-e fogyasztáskor vagy sem. Tehát tulajdonképpen extra munka lesz ennek az eredménye. Ez a, ezzel azt akarom mondani, hogy sokszor az ágazat a saját érdekeit képviseli és lobbizik, és ennek a nyomán, a mentességek okán rengeteg plusz bürokrácia, plusz adminisztratív teher keletkezik. Még valami a szubszidiaitás elvével kapcsolatban, hogyha konkrét javaslatai vannak, az egy nagyon jó dolog, mert itt tényleg akkor rátérhetünk a kézzelfogható részletekre. De hát logikusabbá kell tenni a döntéshozatalt a jogszabályalkotást Európában. Hogyha egyszerűsítem a dolgokat, akkor azt mondanám, hogy ahelyett, hogy azt mondjuk, hogy mindent megengedett, amíg más nem mondunk, inkább mást kellene tenni, tehát az, hogy valamit ezekkel és ezekkel a szabályokkal teszünk lehetővé. Van egyfajta belső piaci dogma ami miatt úgy viselkedünk, hogy szinte mindent szabályozni akarunk. Ehelyett azt is mondhatnánk, hogy tessék, itt vannak a normák, de hogyha valakinek valamilyen kétsége van, egy tagállam ilyen-olyan jogszabályt szeretne hozni, akkor a bizonyítás terhét fordítsuk meg. Megegyük meg a tagállamoknak, hogy azt tegyenek otthon, amit akarnak, és mondjuk, hogyha csak ez kizárólagosan a saját nemzeti ágazatot segíti, akkor panaszkodjunk. Egyébként hagyjuk a piacot, hadd működjön, mondom még egyszer, fordítsuk meg a bizonyítás terhét, hogyha valaki mondjuk környezetvédelmi vagy egészségügyi okokból akar pluszabb jogszabályokat elfogadni, akkor az hat tehesse meg, de ezzel a megfordított bizonyítási teherrel nem kell ennyire központosítottan szabályokat hozni, jobban működik minden. Köszönöm Slüter úrnak, Snellhárt úr következik. Most Snellhárt két perc maximum. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy pillanatra nem hallottam önt. Köszönöm a beszámolót, Stolber úr. Nagyon jó volt önt hallgatni ma reggel, ma délelőtt. És hát érdekes azért az elméletet is meghallgatni, aztán egy kicsit a gyakorlatot is megvizsgálni. Ugye megnézzük, hogy na akkor miért is fogadunk el jogszabályokat, és aztán ezeket a jogszabályokat hogyan fogadtatjuk el, vagy léptetjük életbe szerte Európában. A versenyképesség volt az egyik példa, amit említett, és mit próbálunk itt elérni? Azt, hogy a szabályok működjenek a tagállamokban, és ne legyen diszkrimináció semmelyik országgal szemben. Előfordulnak hogy a különbségek a végrehajtásban, és Linda McEwen már említette ezt. Tehát mondjuk elkészítünk egy rendeletet, Egyébként szerintem a rendeletek jobbak eh, sokszor, mint egy irányelv, mert hát nem tudunk mindent beépíteni egy irányelvbe, csak eh, egy rendelet lehet nagyon alapos, de azért eh, a rendelet is lehet rugalmas, attól függően, hogy milyen struktúrák működnek Európában, tehát azért egy rendelet keretein belül is el tudjuk azt érni, hogy mondjuk a kicsi vállalkozásokat ne terheljük túl, és mégis a normák egységesek legyenek, tehát mindenütt ugyanazt tartsák be. De én már látom a kollégák reakcióit, tehát akik ilyen, akiket uh, ilyen kérdések érintenek, kaptunk panaszokat például Németországban, de Ausztriában mondjuk nagyon elégedettek voltak az ilyen esetekben. Tehát szerintem itt inkább a végrehajtásban van a probléma, És hogyha azt nézzük, hogy ezeket a rendeleteket, a rendeleteket az egyes tagállamok a nemzeti szinten hogyan hajtják végre, akkor arra is mindig oda kell figyelni, hogy mennyire világosak a szabályok, mennyire világosak azok a rendeletek, amik megszületnek. Mondjuk egy irányelvet, ha végrehajtanak, akkor az adott tagállam a saját szabályozását mennyire világosan készíti el, egyértelműen készíti el. Ez az egyik dolog, amit meg kell nézni. De van még itt valami más is. Előfordulhatnak hibák is. A legnagyobb hiba az az volt tíz évvel ezelőtt, amikor ezekkel a témákkal elkezdte foglalkozni. Folyamatos akadályok vannak, amikkel szembenézünk, és semmi fajta kész recept nincs, tehát nem áll a rendelkezésünkre fajta megoldási lehetőség. Például a saját hazámban a helyi adminisztrációval szembenézek, akkor azt mondják, hogy na, ezt kell tenni, azt kell tenni, és így tovább, utána jönnek mások, másoknak meg pont az ellenkezőjét mondják. Tehát gyakorlatilag szinte senki sem tudja, hogy most mit is kellene csinálnia. Ezért fontos, hogy ezeket a kérdéseket megbeszéljük, mint például ma délelőtt is de mondom, hogy én a saját hazámban ilyen helyzetekbe szoktam keveredni. De hát tényleg nagyon nehéz időként ez az élet, meg ez a téma is. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Merkész asszony. Megköszönöm Stoiber úrnak is, hogy eljött hozzánk, és egy ennyire érdekes és átfogó képet festett a helyzetről. Néhány kérdést tennék fel, de nagyon gyorsan. Sokan már feltettek hasonlóakat. De, de úgy gondolom, hogy fontos, hogy precíz válaszokat kapjunk, és hát öntől sok mindent szeretnénk tudni, például az, hogy hogyan haladjunk tovább, és hogy hogyan lehetne javítani az, a helyzeten. Ugye ön beszélt azokról az irányelvekről és ezeknek az átültetéséről, amelyeket ugye az EU elkészít. Hát ha ennyire nehéz ezeket az irányelveket átültetni, és ennyire nehéz a nemzeti szabályozást elkészíteni, akkor nem lenne mégiscsak jobb a keményebb eszközzel érni és rendeleteket alkotni, mert akkor az Európai Unió legalább világosan fogalmaz, az igaz, hogy keményebb, szigorúbb egy ilyenfajta szabályozás, de legalább világos, feketén-fehéren le van benne írva minden, és akkor megtakarítunk egy csomó bürokráciát is. A második dolog, az utólagos ellenőrzések helyett nem lenne jobb előre ellenőrizni, tehát az ex ante ellenőrzéseket használni, mondjuk lennének ilyen központi információs pontok, és itt tehát ezt olyan módon meg lehetne csinálni, hogy az információ az nyilvános is legyen például, de hogy a, a vállalatok kicsi költséggel hozzáférhessenek. Aztán a, még a bürokráciát tovább lehetne csökkenteni, talán, hogyha egy olyan fajta kötelezettséget szabnánk, hogy mondjuk minimum 8 évig kell valamit alkalmazni, azért, hogyha egy vállalkozó vagy egy, egy vállalat szembe találja magát egy új normával, akkor tudja, hogy az legalább 8 évig érvényes lesz. Egyszerűbb lenne az élete, nem? De legalább a helyzet az világosabb lenne, az biztos. És még valami jön, azt is mondta, hogy nagyon sok olyan központ van, amely adagyűjtést végez, és ezek helyett egyetlen egy elég lenne. Én egyetértek önnel, hát ez fantasztikus lenne, nagyon hasznos, de hát azért vegyük figyelembe a magánéletvédelmét, a bizalmas adatok kezelését, és így tovább. Ez egy olyan pont, amit, amire azért oda kell figyelni, tehát meg kell védeni a magánélethez való jogot, a szenzitív adatokat is, de attól függetlenül a hozzáférést is biztosítani kell. Hogyha megkettőzzük ezeket a központokat, a, ezeket az információs központokat a megfelelő védelem nélkül, azt hiszem az egy rémálomhoz hasonló helyzetet idézne elő. Több ellenőrzésről is beszélt, meg az ellenőrzés megkettőzéséről is. Nagyon-nagyon sok szervezet működik, civil szervezet, vagy nemzetközi szervezet, az Európa Tanács, és így tovább, a nemzeti parlamentek is ugyanazokon a témákon dolgoznak, tehát itt rengeteg átfedés van, vagy megkettőződik a munka. Mennyi, idő, mennyi időt pazarlunk el, azzal, hogy a munkát többször elvégeslük. És az utolsó kérdésem, hogy ön ennek a munkának hála föderalista lett, vagy sem, és hogy ön szerint hasznos lenne -e egy európai kormány. Köszönöm Merkis asszonynak, és Péter Líze következik. Köszönöm, elnök úr, van egy kérdésem, vagy kérésem. Az előttem szólók a, szinte már két órát vártak, de hát talán jobb lenne, hogyha egy kicsit szigorúbb lehetne elnök úr az idő kiosztással, mert hát nem üldögélhetünk itt két órát arra várva, hogy hozzászólhassunk. Tehát akik ugye előttünk beszéltek, esetleg egy picit több időt kaptak, azért volt mondjuk kényelmesen kifejezni magukat, tehát mondom elnök úrnak, hogy legyen egy picit szigorúbb. Köszönöm Stoiber úr, hogy eljött, köszönöm az elvégzett munkáját, köszönöm ezt a kiváló összefoglalót, de azért még köszönettel tartozom mert ön valóban megváltozott, ezt kimondhatjuk hangosan, Németországban is kimondhatjuk, meg itt is kimondhatjuk, hogyha mondjuk Májfeld Eber cikkét olvasva, de hát még egyszer, miről beszélünk? Vagy politikusként, elkötelezett politikusként ellenezzük a, az adminisztratív terheket, tehát akkor mondjuk Gabriel doktort vagy Berkel asszonyt megkeressük, rengeteg vádaskodás van az európai intézmények felé, tehát azt is megmondjuk, hogy ezt nem lehet csinálni. Szerintem az egyetlen egy célja ennek nagyon is látható, és Merkel az, hogy mindig világosan fogalmaz ezzel kapcsolatban. Itt nem, nem a nirvána van, nem a nirvána valósul meg Európában. Merkel asszony által elmondottakhoz csatlakoznék. Tegnap az egyes német csatornán kritikák hangzottak el a címkézéssel kapcsolatban, egy európai szabályozással kapcsolatban, ami ugye az élelmiszerek címkézésére vonatkozik. És hát ez azért nem áll összhangban a német politikai réteg véleményével, sokan dolgoztak rajta, lehet, hogy nem mindenkinek ugyanaz a véleménye, de nem is tudom, hogy X miniszter úr vagy miniszterasszony volt, az érintett, de hát sajnos nem nyújtott valami brilliáns szereplést tegnap a televízióban az eszmecsere során. És a, az élelmiszerek címkézésével kapcsolatban meghozott jogszabály egyébként Stoiber úr az önpártját is érinti. Ágner és miniszter és egy másik miniszter is foglalkozik ezzel a kérdéssel és aztán van der Leyen miniszter is, és azt mondta, hogy ó, hát majd én még többet fogok erről beszélni, nem fogom abba hagyni a, a kritikát. De én is folytatom egyébként a hozzászólásomat tolmácsolás nélkül is, elnök úr. Az ellenőrzések. kompetens miniszter beszélt arról, hogy az adminisztratív terheket csökkentjük, mert ezt már megtettük. Aztán széndiokszid kibocsátás csökkentése, európai szintű fellépést akarunk. A CSU-ban ülő kollégák ezt nagyra becsülik, és azt mondják, hogy amit Európa nem tesz meg, azt majd mi megteszünk. Németország a álláspontjának köszönhetően, vagyis hát az érintett miniszter ugye olyan álláspontot képvisel, hogy az ilyenfajta reakciókat elutasítja, és egy nemzeti megoldást javasol, vagy egy nemzeti megoldást akar megvalósítani. Tehát erről beszéltünk, én remélem, hogy Stolber úr, mint politikus, befolyásos politikus, talán hangoztathatja majd egy kicsit erősebben a hangát. A következő hozzászólalak csak egy perce lesz. Köszönöm szépen, Stolber úr, valóban nagy öröm volt önt hallgatni. Köszönöm szépen, hogy eljött hosszunk, hozzánk. El kell, hogy mondjam, hogy amit öntől hallottunk, az teljesen megfelel annak, ahogyan az állampolgárok vélekednek. Mégis van valami, amit nagyon fontosnak tartok kiemelni, hogyha nagyon sok a bürokrácia, ennek az az oka, hogy nagyon széles körül az adminisztráció, a vezetés, és túlságosan nagy hatáskörrel rendelkezik tehát itt nagyon nagy a súly, de meg, meggyőződésem, hogy administratív szinten egy kicsit könnyíteni lehetne a dolgokat, és akkor a, a vállalkozók is jobban éreznék magukat. A fogyasztók úgy érzik, hogy Európa megfeledkezett a KKV-kről, a, a kisebb vállalkozásokról, és miért figyelünk erre föl? Azért, mert válság idejét éljük, és a vállalkozások nagyon nehezen élik meg a válságidőszakot. És ezen kívül ott van a kormány és államfők felelőssége, a tanács felelőssége, hiszen ha például a szabadalomra gondolunk, az európai szabadalomra, nos ez egy egyszerűsítés lenne, egy jó dolog, de sajnos nagyon nehezen jutunk el idáig, hiszen bizonyos tagállamok blokkolják a döntés meghozatalát. Tehát azt látjuk, hogy jogi szempontból nagy a bizonytalanság, és ez bizony nagyon terheli a KKV-kat. Ez a mi feladatunk is. Hallottunk erről itt ma délelőtt, tehát mi is felelősek vagyunk ebben, hiszen nagyon sokszor mi terheljük a jogalkotást további bürokráciával, és ez, ez ugye bizonytalanságot kelt a KKV-k számára. A KKV-k mindig várakozó állásponton vannak, mindig azt várják, hogy megszülessen egy jogszabály, vagy valamit felülvizsgáljanak. Aztán vannak túlságosan bonyolult anyagok, amelyeket föl kell bontani. Az Európai Parlament főtitkára egy általános irányvonalat határozott meg, a jogszabályok hatását illetően, és azt hiszem, hogy ez további administratív terheket fog maga után vonni mindegyik főigazgatóságra nézett, de hiányzik az átfogó struktúra, az ernyő szerkezet, és pedig csak ezzel lehetne jobb szabályokat hozni, amit mindenkit vár tőlünk. Köszönöm szépen. Ez az igazgatóság már létezik. Tehát amit kérünk, amit kért, az már létezik. Most pedig eljutottunk a felszólalás lista végéhez, úgyhogy visszadom a szót Stoiber úrnak. Kérem, megadom ennek a szót. Gröte úr, értékelem, értékelem a türelmét, nekem is sok a dolgom, de nagyon is értékelem azt, hogy miről, amiről beszélünk, ez pedig a tudatosság ébresztés. Minden, amit teszünk, annak van valamilyen következménye, a jogszabályunk valahova vezetnek, és azt hiszem, hogy ezt alaposabban át kell gondolnunk. Süteül egy konkrét kérdést, megjegyzést intézett hozzám. A bürokrácia csökkentése természetesen nem feltétlenül jelenti azt, hogy a normákat, a szabványokat felhígítanánk, hiszen ez helytelen lenne beszélünk erről, amikor a KKV életének könnyítéséről beszélünk, nem mondhatjuk azt, hogy egy nagy élelmiszer vállalatnak ezeket és ezeket a normákat kell betartania, de egy kis, kis mikrovállalkozásnak ennyi és ennyi embere a szabványokat lehet csökkenteni, tehát nekik nem kell feltétlenül betartani ezeket. Tehát a szabványoknak, a normáknak alapvetően azonosnak kell maradniuk. A bürokrácia csökkentése nem jelentheti a színvonal, a szabványok a normál, normál csökkentését, viszont ez itt politikai vonatkozású döntés kell, hogy legyen. Azt hiszem, hogy ebben egyetértünk, de ebben a kontextusban azt hiszem, hogy tovább kell folytatnunk az elmélkedést, és a bizottság is ezt teszi jelenleg, erről folytatnak eszmecserét. Kell-e a KKV-k számára szabályokat hoznunk? Ö hogyha bizonyos bürokratív vonatkozásokat el lehet kerülni. Hát általánosságban véve azt mondjuk, hogy ugyanazokat a szabályokat szeretnénk mindenki számára, és általánosan szeretnénk csökkenteni a bürokráciát, és nagyon fontos, hogy a, a kisebbek számára, hogy a kisebbik száma, kisebb vállalkozások számára csökkentsük a bürokráciát. Most erről be, beszélünk, tehát a kettő egyensúlyáról egy, egy jelentés is fog születni ebben a témában. Esetleg forduljon hozzájuk, és lehet, hogy az ön inputjára is szükség lenne, hiszen hogyha egy óriás cég vagy egy nagy vállalkozás a, a bevételének mondjuk egy százalékát költi bürokratikus feladatokra, egy KKV-nál mondjuk, ahol 250-en dolgoznak, 5%-ot költenek a bürokráciára, egy még kisebb vállalkozásnál esetleg 10%-ot is kell költeni arra, hogy a bürokratikus feladatokat elvégezzék, és erre kell odafigyelnünk, hiszen a, hiszen a kontinensünk jövőjét pontosan ezt fogja eldönteni. Ez azt jelenti, hogy sokkal jobban kell koncentrálnunk a vállalkozásokra, a vállalkozó szellemiségre, és itt a kisebb, kisebb cégekre, a KKV-kre. Ami pedig a bizonyítás terhének megfordítását illeti. Hát igen, ez egy érdekes megjegyzés, végig kell gondolni. Schnellhárt úr, természetesen ott van Ausztria és Németország, nos ezekről már hallottunk. Szükség van erre a megközelítésre egészen addig, amíg irányelvek vannak, addig, addig szükség van arra, hogy jobban harmonizáljuk a különböző administratív szinteket nemzeti, nemzeti szinten. Minden, minden a struktúra minden szintjén, szintjén ezt követeljük, hiszen azt mondjuk, hogy itt van egy jó gyakorlatra való példa, ezt ö, terjeszteni kell. Merkis asszony, rendelet, avagy irányelv. Nos, igen. Grossz tette asszony is utalt erre. Azt hiszem, hogy inkább rendeletekre van szükség, több rendeletre, a rendelet a jövő. De van egy belső probléma ebben, és, és ezt én is felismerem a jelenlegi munkámban. Vannak különbségek. A különböző tagállamok adminisztratív kapacitása eltér. Nem fogok névvel nevezni országokat, de a keleti ö, régióban bizony elmaradnak a kompetenciában, a hatékonyság nem megfelelő szintű, és a kapacitás e- egyszerűen hiányzik. Ez pedig azt jelenti, hogy oda kell figyelnünk a megvalósításra, hiszen ez rendkívül fontos, és ezen a területen javításra van szükség. A bizottságnak látnia kell, hogy mi történik, tehát itt ismét visszatérünk a dokumentációra, a dokumentációs központokba vissza kell jutnia az anyagoknak, és bizonyítékot kell kapni arról, hogy mi történt és hogyan történt. Tehát itt ismét az ellenőrzés és a felügyelet tekintetében több feladatot kell be, eltölt, betöltenie Európának. Ami a kibocsátásokat illeti, hát azt hiszem nem értek egyet önnel. Hadd mondjak valami. Európának ö, új érvekre, érvelésekre van szüksége. Szerintem Európa a két szörnyű világháborúra, a németek felelősségére, és így tovább választad. De az én gyermekeim és, és ö, unokáim számára ez már történelem nem lehet megfogni őket azzal, hogy a 20. századi háborúkról beszélünk. Ez nem adja meg a választ. A választ csak a globalizáció adhatja meg. Európa óriási problémákkal küzd, és mi vagyunk az a kontinens, ahol sokkal kevesebben születnek, 50 millióval kevesebb ö, európai állampolgár lesz 2050-re, miközben a világ lakossága növekszik. Tehát azt látjuk, hogy intellektuális szempontból kötelező érvényű okok vannak arra, hogy miért van szükség, szükség Európába. Aztán megemlítettük a szubszidiaritást, a rendelet, avagy irányelv dilemmáját. Hát igen, nagyon fontos a az erős bizottság, és ugye, hogyha a politikai értékelésemre kíváncsiak, akkor azt látom, hogy a tanács erősebbé vált, a bizottság pedig gyengébbé, a parlament pedig a kettő között van valahol. Szerintem a tanács jelentősége a, a mostani formában nem megfelelő. Például, amikor van egy csúcs találkozó, akkor természetesen eh, nagyon sok sajtótájékoztatóra kerül sor. Mit mond a francia elnök, mit mond a német szövetségi kancellár, mit mond az olasz e- elnök. Nos, azt mondják, megvá- megvédtem az olasz érdekeket. Az visszanyertem a hatáskört Olaszországnak Európától. Ugyanezt fogják mondani a, a többiek, a bolgárok azt fogják mondani, hogy megvédtem a bolgár érdekeket az európai támadásoktól. Tehát mindenki ezt lobogtatja, mindenki ezt hangoztatja. Természetesen az ellenzék egyre erősebb, és ennek az ellenkezője az igaz. Én pedig megpróbálom levenni, levonni a következtetéseket. Nézzük, adatvédelem. Hogyha van egy adat, amelyet egy hivatalos szervnek benyújtottak egy alkalom, akkor ez elegendő kell, hogy legyen. Nem lehet valakitől azt kérni, hogy ugyanazt az adatot háromszor nyújtsa be különböző szintekre, az adminisztráció különböző szintjein, regionális, nemzeti vagy lokális szinten, ezt már egyszer beadta ezt az információt. Például az Egyesült Királyságban jártam, egy látogatást tettem, a egyik miniszternél, mint egy 22 ezer szabványal dolgoznak az Egyesült Királyságban, több, többen, mint az olaszok. Még azt se tudják, hogy ezek érvényben vannak-e vagy sem, de rettenetes sok szabvány és norma van, amelyre, amelyért felelős ez az illetékes, és azt láttuk, hogy az Egyesült Királyságban egy tehenet 19 különböző hatóságnak kell megvizsgálnia különböző okokból. Természetesen ez a tehén az nagyon boldog, mert nagyon odafigyelnek rá. Na, de a gazdálkodó egyáltalán nem lesz boldog. Na, ez csak egy apró példa. Miért? Miért kell ezt a szerencsétlen tehenet 19-szer megvizsgálni? Miért kell az adatokat különböző testületeknek begyűjteni? Ugyanazokról az adatokról van szó. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy felismerjük, hogy van itt egy probléma, és megpróbáljuk megoldani. Ezt kellene garantálnunk. És végül egy utolsó megjegyzésem a francia kolléga számára. Azt hiszem, hogy van itt hiányosság, remélem, hogy önnek is kiváló kapcsolatai vannak Sárközi úrral, mint ahogy nekem is. Nagyon sokszor beszéltünk már ezekről a kérdésekről. Franciaországnak nincs egyértelmű álláspontja a bürokrácia csökkentést illetően. Az Egyesült Királyságban azonban ez példaértékű. Az Egyesült Királyságban csak akkor lehet törvénytervezetet benyújtani, hogyha egy másik megszűnik. Az illetékes miniszterek számára ez nagyon könnyű, hogyha nyugdíjkoncepciót készít, akkor a saját területén egy másik törvényt hatályon kívül kell helyeznie. Nagyon ambiciózusnak tartom, tehát amit a britek tesznek ezen a területen, a skandinávok szintén nagyon erőteljes lépéseket tesznek Franciaországban, nem egészen világos az irányultság, nem egészen világos az, hogy a francia kormányzat mennyire akarja ezt pontosan. Itt kellene szerintem tehát egy kicsit jobban odafigyelni, hogy a franciák is járják velünk a közös utat németekkel, britekkel, hollandokkal, stb. hogy tényleg tegyenek komolyabban lépéseket a bürokrácia levontása érdekében. Köszönöm minden esetre az intenzív, érdekes vitát, majd találkozunk újra. Köszönöm. Hey, Dr. Stoiber, Sie sehen, der... Stoiber Dr. Atapsch, önnek szól tényleg a hasznos és komoly vita volt ez. Én fél éve vagyok itt most, nem volt még ilyen intenzív, komoly vitánk. Az ön módján kellő provokációval ugye utalt arra, hogy mi európai ö, parlamenti képviselőként nekünk is egy kicsit talán erősebben kellene kifele fellépnünk, és az itt elfogadott dolgokat kifelé is jobban kell képviselnünk. Mind a 70 tag tényleg komoly munkát végez, és a munkatársaink is. 42-44 ülés hét van Brüsszelben. Hatalmas választókerületeink vannak, és a német Bundestagban a kollégáknak mondjuk 22-es, 22 üléshetük van egy évben, kisebb a választókerületük, stb. stb. stb. stb hiszem azt is egyértelművé tette, hogy tényleg milyen lényeges, hogy én is azt mondom mindig, hogy a, a Volkswagen szalagmunkásnak is meg kell értenie azt, amit mi itt teszünk. Az Európa politika ugye belpolitika, és belpolitikává kell, hogy váljon még jobban, ezt is át kell gondolnunk a fogalmazásunkban. A megszövegezés fogalmazást illetően is nagyon érdekes dolgokat mondott, a végrehajtás területén is nagyon érdekes dolgokat mondott, és eh, ez is nagyon érdekes, nagyon jó vita volt. Eh, kezdetben arról kérdeztek, hogy egy német szociáldemokrata miért hív meg egy keresztény szocialista volt miniszterelnököt. Hát azért, mert eh, nagyra értékelem a munkáját, és hogy nagyon nagyra értékelem azt az önkéntes munkát, amit ez a grémium végez. Köszönöm, csak így tovább folytassa a munkáját, és úgy folytassa, ahogy teszi kellő provokációval, mert ez vonza a füleket. Köszönöm szépen! Köszönöm. So, wir kommen weiter zum Tagesordnungspunkt 18 und ich möchte ich umgehend der Berichterstatter... 18-as napi rendi pont következik, az előadónak adok szót. Igen, köszönöm szépen, nagyon érdekes, fontos vita ez egészségügyi és jogi szempontból. Üdvözlöm, hogy a foglalkoztatási bizottsági kollégák nagyon sok jó ajánlást figyelembe vettek. Véget kell vetni a közvetül alkalmazásának, az ezzel kapcsolatos különleges szabályozásnak, derogációnak. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy az elmúlt időszakban, amikor is használtuk az együttdöntési vagy elszállási jogunkat, nem sikerült elérnünk ezt a teljes tilalmat. Ezen túlmenően vannak itt további ajánlások is. Ezek itt pontosan erre kerültek. Úgy gondolom, hogy ez jó a kiegészítés ami munkánk az M bizottság jelentésének. Egy-két dolgot megemlítenék még, amit nem szabad alábecsülnünk. Először is, hogy milyen sürgős a mezotérium és az azbestózis esetek regisztrálása, szisztematikus adatgyűjtésre van szükség, munkakör és nem munkakörű megbetegedések vonatkozásában. Nagyon sokan élnek ilyen, munk, ilyen helyek közelében, ahol ilyen tevékenység folyik, és, és még csak is a rokonai az ott dolgozóknak, tehát hogy semmiképp sem érintettek. A harmadik bekezdésben hangsúlyozom, hogy milyen lépésekre van szükség, különben könnyen elfeledésre kerül az, hogy mennyi középületben és magánépületben van jelen még az azbest ez egy időzített bomba a lakók, az ott dolgozók számára. Az európai 2006-os azbest kampánynak az volt a címe, hogy az azbest az halálosan komoly. Hogyha ugye idősek a megbetegedettek gyakran nehéz megállapítani azt, hogy hol kerültek kapcsolatba az vesztel. Nagyon lényeges, hogy a kitettség forrásától függetlenül, vagy jelen foglalkozási státuszoktól függetlenül kezeljük ezeket a betegeket. Nagyon Lényeges, hogy egy közös európai alapot hozzunk létre annak érdekében, hogy az azbest alap megbetegedésekkel kapcsolatos eseteket kezeljük. A WHO szerint 20-30 ezer esetről beszélünk évente. A csúcs értéket még nem értük el, azt a következő években várják. Úgy gondolom, hogy a várató halálesetek számát nagyon nagy valószínűség szerint felfelé kell majd még korrigálnom. Mindez ideig az önkéntes társadalmi hálózatok, szakszervezetek segítették a polgárokat a jogi eljárásokban és a betegségük kezelésében. Volt egy meghallgatás a közelmúltban, szeptember 18-án ennek fontosságát elismerték mindannyian. Mindenkit arra kérünk, hogy elegendő pénzügyi eszközzel támogassa a nemzeti akcióterveket. Minden szanálási intézkedést az EU-s előírások betartása mellett kell elvégezni, vonatkozik ez a bontásra, az elszállításra, a tárolásra. A torinói esetre hat térjek még rá. Azbestpor vonatkozásban ugye egy komoly ítélet született Torinóban idén, 2009-ben kezdődött ez az eljárás, amikor a nemzetközi Eternit csoport, ugye svájci belga mm, cégcsoport volt ez, a vezetőket 16 évre ítélték a bírák számára bizonyított volt, hogy kb. 3000 azbesztal összefüggésbe hozható halálesetről beszélhetünk, és az ő felelősségük ezen túlmenően kétjegyű milliós értékű kártérítést kellett fizetni az azbeszt áldozatoknak és családjaiknak. Ez az Eternit ítélet egy eljárás vége, ami sokak számára az évszázad eljárása volt. Több ezer halottról beszélünk, az eljárásban sok-sok jogász vett részt, nagyon sokan megbetegedtek, stb. stb. Ezzel tényleg hozzájárulhatunk ezzel az ítélettel is, hogy véget vessünk ennek a eljárásnak. A néppárt részéről adok szót az árnyék jelentéstevőnek. Tessék. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αμύ... Köszönöm szépen. Engem is nagyon érdekel az azbestos kérdése, és, és árnyékjelentéstevője vagyok ennek a kérdésnek, illetve a megfogalmazandó véleménynek. Szeretném valamivel kiegészíteni az elhangzottakat nem lehet egyszerűen szakmai foglalkozási betegségként kezelni ezt. Tudjuk, hogy a azbestos, illetve az ezt okozó rákos megbetegedések nem csak azokat érintik, akiket ez, akik ennek ki vannak téve a munkahelyüken, tehát nem lehet munkahelyi betegségként kezelni, ezt az, ez az egész általános lakosságot érinti. Tehát Következésképpen nagyon fontos, hogy egy pán-európai tanulmányt készítsünk, megvizsgáljuk a helyzetet, alaposan megnézzük, és egy listát készítsünk azokról a helyekről Európában, ahol azbestos található. Megfelelő lépéseket kell tenni. Ezek után úgy, hogy Európai Uniós szinten ne legyen lehetőség az aszbesztosz alkalmazására. Hogyha megengedik, akkor szeretnék beszélni Ciprusról, hiszen ott nagyon súlyos következményekkel kellett számolni. Nem is olyan régen a Dán televízióban volt egy pár, egy beszélgetés, és Evo Smith támadták, aki ö, több mint ö, 40 éven keresztül azbestos kitermez, kitermelésével foglalkozott eh, Cipruson, bár tudta, hogy ez milyen hatással van a, a munkavállalókra, illetve a lakosságra, mégis ennyi időn keresztül folytatta a tevékenységét mindenféle védekezési intézkedés nélkül. Tehát több mint 25 eh, eh, éve lezárták már ezt a, ezt a telepet, mégis mégis a környezetében rengeteg a megbetegedés, hiszen, hiszen például a öntöző, csatornákon, öntöző csatornákban is alkalmazták az azbestoszt. Most már most már ö, egy részét ennek kicserélték, de mégis azt látjuk, hogy hogy Ciprus egy részén ez továbbra is problémát jelent, továbbra is alkalmazzák, és mindenféle rákos megbetegedéshez vezet ennek a jelenléte. Hogyha nagyon fontosnak tartom, hogy a megszállt területeken az európai hitelekkel ugye kicserélték ezeket a, ezeket a csatornákat, és azt látjuk, hogy a katonák is olyan épületekben laknak, laktak, ahol ahol azbestos volt található az épületekben, és a környező lakosságot is érintette ez a szennyeződés, azonnal tenni kell valamit. Van ezen kívül még egy hajó a ciprusi partok előtt, amely azbestosszal van tele. Tehát nem azt mondom, hogy Ciprus az egyetlen ország, amelyet érint ez a kérdés, hiszen vannak olyan szabályok, amelyek lehetővé teszik, hogy a gépjárművek fékberendezésében alkalmazzuk az azbestoszt, de ezzel nem fogjuk megoldani a problémát, a, a, a lakosság ki van téve az azbestos szennyeződésnek, ez benne van, a, a, a, használják ezt az anyagot a épületekben, és ez súlyosan érinti a lakosságot. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy azonnal intézkedéseket hozzunk, és megakadályozzuk azt, hogy ez a helyzet továbbra is fennálljon. Ezen kívül ez lehetőséget, tenne arra, a lehetőséget adna arra is, hogy a munkanélküliséggel felvegyük a harcot, tanulmányokat kell készíteni arról, hogy milyen, mennyire súlyos ez a probléma, illetve hogy a, a hatások, az, az okok és a hatások hogyan mutatkoznak. A szocialisták részéről a árnyékjelentéstevő helyettese szól. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is kollégám szeretné megköszönni Szabin Wilsnek ezt a véleményt. Nagyon jó kiinduló pont ez, és üdvözli a Foglalkoztatási Bizottság saját kezdeményezésű jelentését is. Gladys szeretne egy-két helyen módosításokat eszközölni. Az első az maga a jelentésnek a neve, lenne megnevezése, és az előttem szólók is elmondták, hogy ez nem csak foglalkozás egészségügyi kockázat, hanem gyakorlatilag egy környezeti egészségügyi kockázat. Mindenütt jelen van az azbest ugyanis. Gladys szerint Inkább az azbesthez kapcsolódó egészségügyi kockázatokról kellene beszélnünk, és nem foglalkozás egészségügyi kockázatokról. Ezáltal egyrészt szélesebb körben tudnánk fellépni, és a szakbizottság is több mindent tudna megtenni. Második dolog, igen, kemény útmutatásokat kellene elfogadnunk, hogy a REACH keretein belül betiltsák a krizotil membrán használatát. A 2023-as határidőt javasolják, ezt a szakszervezetek és mások is kérték ne legyen kivétel, tehát ne lehessen mentességet kapni azaz best mentesítés alól a REACH jogszabályozás keretein belül, és nagyon szigorú határidőket szabjunk még egyszer, tehát a krizotil azbestra vonatkozó mentességekről. Köszönöm szépen, Andrea Zanoni következik a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadónak is az elvégzett munkát. Az azbest problémáját mindenki megérzi. Nagyon sok halálesetet okozott ez, és hát sajnos az elkövetkezendő jövőben is lesznek még ilyen halálesetek. A probléma az az, hogy nincs egy minimál küszöb, amely alatti értékeknél nem lennének halálesetek. Tehát egy iciri-piciri mennyiség is elég, és halálesetekhez vezethet ez az egész, akár 40 évvel később is. Olaszországban vannak komplett temetők, amelyek olyan személyekkel vannak tele, akik sajnos az azbest szennyeződés eredményeképpen veszítettük el az életüket. Hogyha el akarjuk kerülni azt, hogy ilyen halálesetek legyenek a jövőben, akkor a gyárakban, épületekben és egyéb helyeken található azbestót ki kell tisztítani. Válsághelyzetben persze ugye ez még nehéz. Több millió négyzetméternyi területet kellene szennyeződést mentesíteni. Az előadóasszony utalt a torinói ítéletre, Ugye volt egy cég, amely azbesztartalmú termékeket árusított, és ő nagyon is tisztában volt ezeknek a veszélyével. Felmerül bennem a kérdés, hogy nem kellene esetleg olyan mechanizmusokat beindítani, amelyek ugye már léteznek, és arra vonatkoznak, hogy mondjuk a szabályoknak nem megfelelő termékeket árul valaki, akkor ezek életbe lépnek, tehát vissza kell vonni az érintett alkatrészeket. Például a gépjármű alkatrészekre van egy ilyen a másik pedig, hogy meg kell fizettetni a szennyeződés mentesítését is, hogyha karcinogén anyagokról van szó. A másik pedig, a határértékeket is csökkenteni. Ugye törvény szabályozza ezeknek a rostoknak a méretére, de mondom, hogy nincsen olyan határérték, amely alatt biztosak lehetnénk benne, hogy nem okoz egészségi problémát ez a helyzet. Tehát egész egyszerűen ezt nem lehet fenntartani. Egy újabb szakaszba lehetne lépni, ami ugye maga a szennyeződés mentesítés, egész Európában zajlik ez, hogy ettől a kockázattól valahogy megszabaduljunk. Az Európai Unió területe hát gyakorlatilag tele van már ilyen azbest hulladékokkal, nagyon sok van, nincs ellenőrizve ezeknek a kezelése, lerakása, nincsenek egységes standardek, és bizony előfordul. Én például egy olyan helyen élek, ahol 22 ezer lakos van, és itt négy ilyen azbest hulladéktároló van. Hatalmas a szennyeződési, szennyezési kockázat hiszen kikerülhetnek innen ilyen szálak, bekerülnek a vízvezetékrendszerbe, és aztán gyakorlatilag szépen a levegőbe is bekerülnek, bekerülnek az ivóvízbe, eljutnak a polgárokhoz, de természetesen ugye a mezőgazdasági üzemek is használják a vizet az öntözéshez, tehát még itt így is tovább terjednek ezek a szennyező anyagok most ezek, ugye ezeket a vesz, ezek a veszélyes hulladékok speciális hulladékokra vonatkozó lerakokba kerülnek, de hát ez még így nem tökéletes, tehát olyan hibát követünk itt el, amit mindenképpen ki kell javítani. A szennyeződésmentesítés gyakorlatilag egy újabb kockázatot rejt magában, és ez egy olyan kockázat, amire nem szabad, amit nem szabad a szőnyeg alá söpörni. Az azbest, azbest szó, egy görög eredetű szó, és azt jelenti, hogy elpusztíthatatlan. Tehát hiába tesszük a föld alá, kiszedjük valahonnan és elássuk ezt a föld alá, ez nem jó, ez nem megoldható. Már léteznek olyan technológiák, amelyekkel lehe, meg lehet oldani ezt a szennyeződésmentesítést, ezeket kell használni. Én most itt például Franciaországról utalok, ahol van erre már példa. Hát helyes lenne ezt így, ezeket a lerakókat meghagyni? Vannak olyan normák, amelyek ezekre a lerakókra vonatkoznak? Meg képzeljük el, hogy mondjuk két-háromszáz évvel később föld alatti parkolót építenek, vagy én nem tudom, olyan helyeken, ahol elásták az azbesztet, hát micsoda gondokat okoz ez majd a jövőben. Tehát tényleg oda kell erre figyelni, és mindenképpen véget kell vetni az ilyen hulladéktárolóknak, tehát ahol ezeket az azbest hulladékokat tárolják. Nem hagyhatjuk a következő generációkra ennek a problémának a megoldását megoldását, mert ez egy rendkívül súlyos probléma. Köszönöm, elnök úr. Merci, Monsieur le Président. Michel Ivázi, köszönöm szépen. Egy nagyon jó témáról van szó, ahol Európa vezető szerepet tölthet be, egyrészt a reformok területén, a megelőzés, a védelem területén, illetve valóban a betiltás területén. Hiszen, hogyha megnézzük, hogy az évek során ugye milyen bonyolult helyzet alakult ki, csak 97-ben tiltottuk be ennek az anyagnak a használatát, és 95-től 95 2030-ig mintegy 100 ezer halálesetre számolhatunk, tehát nem 25 ezerről van szó Európa szinten, hanem 100 ezres nagyságrendről beszélünk, amikor a halálesetekről beszélünk. Tehát, ahogy a McKeven kolléga is mondta, mindenképpen be kell venni minden érintett réteget ebbe a munkába. És teljes mértékben be kell tiltani az azbestos használatát. Még mindig van két ország, ha van két ország, Németország és Lengyelország, amely használja ezt, a, ezt az anyagot. Ha alternatívát keresünk, hát az a teljes tiltás. Szerintem a nagy probléma, problémát a jelenlegi helyzet adja, hiszen hogyha megnézzük a lakóhelyeket és azoknak a felújítását. Ha megnézzük, hogy hány helyen található azbestos, akkor azt látjuk, hogy épp még a felújításkor, az átalakításkor is az ott dolgozók mind ki lesznek téve ennek a szennyeződésnek. Tehát nagyon fontos eh, megnézni, hogy, hogy hol van ilyen szennyeződés, és eh, aztán ott vannak a hajókkal kapcsolatos problémák, tehát látjuk, hogy eh, dolgozunk majd ezen a szabályozáson, tudjuk, hogy az európai zászló alatt hajózó hajókat kontrolláljuk, de a többieket nem, például a bangladesieket nem. Tehát ott ismét egy szabályozási hiátus alakul ki. Ami pedig a vállalkozók védelmét illeti, egyrészt információt kell szolgáltatni, másrészt pedig képezni kell őket, tudni kell, hogy mit teszünk, és hogyan járjunk el egy-egy ilyen helyzetben. Például kényszeríthetjük az embereket arra, hogy itt dolgozzanak, illetve ezeket az anyagtól megpróbálják megszabadítani a, a területeket. Aztán ott vannak az áldozatok, vannak olyan országok, amelyek, amelyek tisztában vannak ezekkel a betegségekkel, a foglalkozási munkahelyi ártalmakkal, de vannak olyanok, amelyek egyáltalán nem. Tehát szerintem Európai Uniós szinten megfelelő szabályozásra van szükség, és a, a az áldozatokat pedig kártéríteni kell. Az nächste spricht der Kollege Serbe kolléga. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak, és mindenkinek, aki hozzájárult ehhez. Az azbest ugye nagyon komoly veszély, az egészségügyi veszély. Ez, az is az mutatja, hogy milyen fontos heten vesznek részt a vitában, bár sokakon nincs fülhallgató, és nem gondolom, hogy mindenki megérti az mert na mindegy, de annyit szeretnék még mondani, hogy nem feltétlenül ilyen munkai megbetegedésről van csak szó. Én a Szociális és Foglalkoztatási Bizottságban tevékenykedem, úgy gondolom, hogy e két bizottságnak, ennek és a másiknak tehát jobban együtt kellene működnie a vélemény kialakítása miatt. Fel kell hívnunk az azbesztra a figyelmet, annak veszélyeire. Még egy dolgot hadd mondjak el. ahol ezzel a témával foglalkozunk majd a foglalkoztatási bizottságban, és nagyon lényeges, hogy a tagállamokat támogassák, támogassuk az információ cserében. Nagyon lényeges, hogy felhasználjuk a legjobb gyakorlatokat. nem gondolom, hogy ezt tagállami szinten egyesével sikeresen tudnánk vinni. Tehát tényleg együtt kell működni. Ezekről a kérdésekről is beszélni kell, hiszen a Foglalkoztatási Bizottság véleménye nagyon ambiciózus javaslatokat tartalmaz, amelyek túlmennek a szubszidetes elvén. Az azbest veszély hangsúlyozása helyén való, nagyon jól foglalkozunk ezzel. Rossz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon érzékeny téma, és nagyon nehéz megoldani. Hát meg kell próbálni. Először is az azbestet természetes anyagokból vonják ki. Én Piemontéből származom, és ott például egy torinói cég működtett egy ilyet, rengeteg helyen, tehát a természetben meg lehet találni ezt. A Torino és Lyon közötti, Lyon összekötő nagysebességű vasútvonal területén is rengeteg olyan kő van, ahol a természetben előfordul az azbest, és ezért mondom, hogy egész egyszerűen lehetetlen korlátokat meghatározni limitértékeket, mert a víz, a szél és így tovább magával fogja vinni ezeket az azbest szálakat. És ugyanez vonatkozik a gazdákra, akik mondjuk olyan földeket művelnek, ahol az azbest koncentrációja magasabb, magával a földműveléssel fogják ezeket az azbest szálakat mozgásba hozni. Tehát sokkal bonyolultabb a téma, mint gondoljuk, sokkal jobban oda kell figyelni. Tehát nem csak arról van szó, mint amit itt a kollégám elmondott, Zanoni kollégám, hogy mondjuk elássák ezeket a dolgokat, mint az eternit esetben. Hát jobb, hogyha elássák mélyre, mint hogy meghagyják a felszínen, mert akkor a szél meg a víz kimossa, elfújja, és akkor így szétterjed. Hát legalább, ha elássuk jó mélyre a földbe, akkor oda kerül vissza az azbest, ahonnan jött. Hát ez legalább már valami a nullához képest. Hát egész egyszerűen azbesztszál hegyek vannak, amire ráesik az eső, és kimossa belőle az azbeszt, hát mondta, tele van ilyen körzetekkel. Úgyhogy nekem inkább az a félelmem, az a, másik félelmem, vagy egy nagyobbik félelmem, hogyha bekerülnek a vízvezetékekbe ezek az azbeszállak, és eljutnak mondjuk ugye az ivóvízhálózatba, aztán az emberek meg megisszák azt a vizet, amely az azbesztet is tartalmazza. De hát ugye tudjuk, hogy mi a különbség, ha belélegezzük az azbeszállakat, az egyfajta rákot okoz, tehát ilyen tumoros megbetegedéseket okoz, de az is komoly betegséget okoz, hogyha valaki olyan vizet használ, vagy vizet iszik, amelyben azbeszállak található használhatók. Tehát e, valami hihetetlen nehéz helyzetben vagyunk. Nem csak arról van szó, hogy mondjuk a tető, az azbesztetőt cseréljék ki, arra támogatást adunk az állampolgároknak, és így tovább. Ugye nagyon sokan vannak, akik nem akarnak arra költeni, hogy kicseréljék például a tetőt, és így tovább. Én Monferratohoz közel lakom, a fió, folyók mentén rengeteg olyan tető van, amely azbesztet tartalmaz, és a lakosok egész egyszerűen fogták, behajították a folyóba, nem gondoskodtak a, arról, hogy megfelelő hulladéklerakóba juttassák ezeket, és így tovább. Mit kell tennünk? Hát kötelezni kellene a tagállamokat, hogy egyfajta térképeket készítsenek arra vonatkozóan, hogy hol vannak azbesztel érintett területek, hol vannak olyan lerakók, amiben azbest van, és kötelezzük a tagállamokat arra, hogy távolítsák el az azbesztet, különösképpen amikor rossz állapotban van, de nem csak úgy, hogy ezt nem engedhetjük meg, hogy így a folyóba hajigálják a, a lakosok a saját azbesztet tartalmazó tetőiket. Itt több millió négyzetkilométernyi felületről van szó, ami még használatban van, tehát egész egyszer rosszul készítették el ezeket a tetőket, és nagyon súlyos veszélyt jelentenek. Köszönöm szépen Rossziónak, és most zárásként a bizottság röviden megkapja a válaszadásra a szót. <coughs> Excusez-moi, merci, Monsieur le Président. Écoutez, je n'ai pas grand-chose à ajouter au... Köszönöm szépen. Nem szeretnék nagyon sokat beszélni, nem tudom kiegészíteni a, a képviselőktől elhangzottakat. A, hogyha egy jó irányelvet megfelelően alkalmazzuk, akkor megoldást találhatunk erre a problémára, és és természetesen nagyon fontos a megfelelő végrehajtás, hiszen így akkor tényleg megoldódik a probléma egy része. Ami a munkahelyen található azbestos érinti, és az ezzel kapcsolatos munkahely megbetegedéseket, van egy jelentés, amely nem régen látott napvilágot, és a jövő év során pedig egy konferenciát szervezünk ebben a témában, és akkor foglalkozhatunk mérehatóban ezzel a kérdéssel. De valóban Folytatni kívánjuk a munkát közösen az Európai Parlamenttel a jelentés keretében, és meglátjuk, hogy majd milyen következő lépésekre kerül sor. Köszönöm. Vielen Dank. Nagyon köszönöm. Vilsz, azt röviden. Igen, elszállt az időt, ilyen csak nagyon röviden köszönöm a hozzászólásaikat. Úgy gondolom, hogy közösen jó véleményt tudunk majd elkészíteni, előkészíteni a leglényegesebb a az azbest betiltása. Köszönöm elnök, köszönöm, köszönöm mindannyiuknak, hogy állást foglaltak. Cipruson én is láthattam, hogy az azbest eltávolítás micsoda komoly probléma, valami észszerű megoldást kell találnunk hogy az embereket meg tudjuk védeni az azbest negatív kihatásaitól. Jó étvágyat mindenkinek! 15 órakor találkozunk. Az ügynökségek képviselőivel.